kereskedelem politikáról folytatandó vitánkat néhány hivatalos ügyet is el kell intéznünk. Először is a napi rendet kell elfogadnunk. Van-e ellenvélemény? Senkinek nincs ellenvetés, akkor elfogadtuk. Következő üléseknek a jegyzőkönyveit kell jóvá hagynunk, hogyha senki től nem érkezik ellenvetés az ülés végéig, akkor ezeket a legutóbbi jelentéseket is elfogadottnak tekintjük. Elnök bejelentései, közleményei. A koordinátorok úgy döntöttek október 10-én, hogy bizonyos témákban hoztak döntéseket, ezeknek a közlése megtörtént önök felé, és ha az ülés végéig nincs ellenvélemény, akkor ezeket is elfogadottnak tekintjük. És jelen ülésünket az interneten közvetítjük, úgyhogy üdvözöljük a Lisszaboni, Tallini, Tesszaloniki és minden néző. Természetesen tolmácsolás is van. Kérjük, hogy ne túl gyorsan beszéljenek és fogalmazzanak világosan. Ezzel pedig eljutottunk a vitánkhoz, amit most fogunk lefolytatni. Nagyon örülök, hogy nagyon sok szakértő van körünkben, és biztos is itt van. Harmadik alkalommal tartunk ilyen kereskedelempolitikai napot az Intaszakbizottságban. bizottságban. Ez nagyon fontos, hogy elgondolkodjunk az új ö, különböző kereskedelmi stratégiákról, amelyek még 2015-ben kerültek ö, nyilvánosságra. Amit meg, ma meg kell vitatnunk, hogy mit jel, hoz ez az új stratégia az embereknek, ö, mi, ami ebből ö, pozitívum. Természetesen a kereskedelmi környezet az elmúlt években erősen megváltozott, és ennek tükröződnie kell, és a, a kereskedelem stratégiának is igazodnia kell viszonylag gyors ütemben az új kihívásokhoz. Úgy gondoltam, hogy az ez a típusú vitának igazi vitának kell lennie, nem pedig előadások sorozatának. Ezért úgy döntöttünk ez alkalommal, hogy a vitákat egy kicsit másképpen szervezzük, mint tettük ezt korábban. Nagyon örülök, hogy Ellen elfogadta, hogy moderátorként járjon el a mai napon, a Financial Times-nak egyik kiemelkedő személye, és nagyon jól ismert kereskedelmi szakértő, illetve közgazdasági szakértő. Ő fogja vezetni ezt a vitát. Remélem, hogy igazán élénk vita lesz a szakértők között, és természetesen a parlamenti képviselőkkel is illetve a Lloydi Katolikus Egyetemről és a Brüsszeli Szabad Egyetemről is vannak itt diákok is. A kereskedelem néha olyan, mint a Bábel tornya az INTA és a Kereskedelmi Szakbizottság között, és vannak különböző kérdések, észrevételek, úgyhogy üdvözlöm a diákokat is, akik az egyetemekről érkeztek. A legjobb, hogyha el is kezdjük, és Malmström biztos asszonynak adom át először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghívtak a kereskedelem politikai napra tavalyi évben, amikor beszéltem a kereskedelem mindenki számára, akkor a célokról beszéltünk, és már azóta is változott a kereskedelmnek a megélése. Az elmúlt néhány év nagyon sűrű volt, rendkívül ambiciózus agendánk volt a múlt év óta, Kanadával a megállapodást megkötöttük, Japánnal, Szingapurral, Vietnámmal folyamatban vannak a megállapodásaink, Mexikóban már csak néhány technikai kérdést kell véglegesítenünk, Ausztrália, Új-Zélanddal is tárgyalásokat kezdtünk, és még arról is beszéltünk, hogy új-Zéland részt vegyen bizonyos rendezvényekben. És hát Folytatunk Csillével, Indonéziával, Mercosurral, Tunéziával és tárgyalásokat, és Kínával pedig beruházási egyezményről tárgyalunk. Tehát folyamatosan tárgyalunk és tárgyalunk, és a kereskedelem védő eszközeinket is folyamatosan meg kell újítanunk. A közvetlen beruházások, befektetéseket nyomon kell követni, biztonsági szempontból is, és remélhetőleg még karácsony előtt sikerül több megállapodást véglegesítenünk. És nagyon fontosak az átláthatósági kérdések, és próbáljuk a kereskedelemnek az előnyeit úgy kezelni, hogy meglegyen az a kölcsönös bizalom is, ami szükséges. Fontos, hogy a globális környezetben megfelelő egyensúly alakuljon ki. Nem könnyű ez a feladat, de fontos. Ha jövőt nézzük, akkor különböző kihívások vannak, konszolidálni kell a kereskedelmi politikánkat itthon, és kifelé is lépnünk kell. Biztosnak kell lennünk abban is, hogy a különböző kapcsolatok megfelelően működnek, és a globális kereskedelem stabilitását így biztosíthatjuk. Fontos, hogy minél többet hozzunk ki az egyes megállapodásokból, és utána persze a végrehajtás fázisa következik a legnehezebb a, mindig az, hogy hogyan hajtjuk végre. Ez olyan, mintha az utakat építenénk, de az embereket nem tanítanánk megvezetni. Ezért fontos, és ezért készültünk végrehajtási jelentéseket is, ami rögzíti azt, hogy miben alapodtunk meg, mi hogyan sikerült végrehajtani, és hol vannak még javítani valók jobbak az érveléseink, és a jobban láthatóvá teszi azt a munkát is, amit konkrétan végzünk. Miután nem csak gazdasági növekedésről és kereskedelmi korlátokról van szó, hanem értékekről is, az Európai Uniós uh, sztenderdek, uh, élelmiszerbiztonság, közvet, uh, környezetvédelmi sztenderek, minden ilyen uh, megállapodásban vannak ezekkel kapcsolatban kötelező záradékok. Tehát ez nem csak a gazdaságot szolgálja, bár nagyon fontos a gazdaság számára, hanem az egyéb értékeinket is képviselik ezek a megállapodások. Az egyik jelentésünk ezért nagyon fontos az átláthatóság szempontjából. Jelenleg mi vagyunk a legátláthatóbb kereskedelmi tárgyalópartner a világon. Civil társadalmat bevonjuk, és ez világosabbá, hatékonyabbá tette az eljárásunkat, és a végrehajtási jelentések pedig tovább részletezik, hogy mit sikerült elérnünk és hogyan. 35 megállapodásunk van, 62 megállapodással, régiek is voltak a mediterrán országokkal, Csillével, Mexikóval, de például Dél-Koreával, Kanadával pedig új megállapodásaink vannak mélyreható, átfogó egyezményeink vannak a szomszédokkal, és vannak különböző gazdasági, partnerségi megállapodásaink is az afrikai, illetve a karib országokkal. Néhány fő adatot is szeretnék megosztani önökkel, és szeretnék rámutatni néhány területre, ahol azért egy kicsit eh, hiányosak még a lehetőségeink, és hogyan kívánjuk ezeket kezelni, és hogyan illeszkedik ez az EU kereskedelem egészéhez. A fő eh, következtetések, a kereskedelem mint olyan működik, továbbra is 2017-ben is fejlődött a kereskedelem, főként az export, pozitív jelenségek voltak Dél-Koreával, több mint 12%-kal nőtt, Peru, Kolumbiával 11-12%-kal, Dél-Amerikában 7%-kal, és ez tulajdonképpen a 2015-ös negatív tendenciének a megfordulását jelenti. Kanadával új az egyezményünk, idő kell ahhoz, hogy felfusson. Ennek ellenére pozitív tendenciákat tapasztalhatunk már eddig is, a gépelemek, gépberendezések, illetve a ö, vegyi exportunk kb. 10%-kal növekedett, tehát a CETA, a kanadai egyezmény jól alakult, termékekre, szolgáltatásokra, kommunikációra is vonatkozik ez, és másik megállapításunk pedig a kereskedelmi akadályokat élet, illeti. Mexikó levá, lebontotta ezeket, Törökország, Ukrajna is lebontotta például a Chile a marha hús importot engedélyezte, és Kanadában pedig fokozatosan a mezőgazdasági termékek 91%-át sikerült lebontani. Az egyik fő megállapításunk, hogy a kereskedelmi megállapodások sokat nyújtanak a mezőgazdaság számára. Dél-Koreával például 10%-ot növelt. Az élelmiszer kereskedelmünknek egy jó részét is lefedik ezek. Ez jó a fogyasztóknak és jó a vállalatoknak is. Védelmezzük a, a mezőgazdasági termékeinket és a földrajzi megnevezéseket. Fontos, hogy védettek legyenek a mezőgazdasági, a földrajzi nevek a fogyasztó tudja, hogy mit vásárol. Tehát vannak nagy lehetőségek a mezőgazdaságban magas környezetvédelmi, élelmiszerbiztonsági feltételeknek kell megfelelni. Most a végrehajtásokon dolgozunk, egy 15 pontos akcióterv nyomán, valamennyi országra, szinte valamennyi országra vonatkozik ez, és a civil társadalom is részt vesz ebben, ők azok, akik leginkább látják a olyan országok, mint Kolumbia, Peru pedig próbálnak nyitottabbá válni. 2017-ben az Európai Unió export 3,3 milliárd eurót hozott vámokkal, illetve sikerült előre mozdítani az érdekeinket. Tudunk jobbnánk jobbat tenni, és a globalizációnak az előnyeit kell jobban kihasználunk a KKV-kat ebben segíteni. Tehát mindenképpen segítenünk kell, hogy meg tudják tenni azokat a lépéseket, amelyek a piacra jutáshoz szükséges. Integrálni kell az információkat a piacra jutási adatbázisunkba, és meg kell nyitni a piacokat a kis vállalatok előtt is. A nagy vállalatok azok le tudják küzdeni a adott esetben a vámokat is, vagy az a különböző akadályokat, de a kicsik nehezebben. Kanadában egy ilyen lépésről lépésre útmutatót is kidolgoztunk, ami a kis vállalatokat segíti. Szeretnénk ezt például Japán esetében is majd létrehozni. Erősítjük az együttműködésünket a tagállamokkal, új koordinációs csoportokat hozunk létre, információkat osztunk meg, illetve szakértői ismereteket is átadjuk évente négyszer találkoznak, környezetvédelmi előírásokról is adunk tájékoztatót, és különböző információkat megosztanak egymással. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Parlament is tud segíteni az európai parlamenti delegációkon keresztül. Végezetül mindez jó, bilaterálisan, a legnagyobb kihívás természetesen, az a multilaterális rendszernek, a WTO rendszerének a megőrzése, megóvása. Az elkövetkezendő néhány évben a végrehajtás lesz a fő feladat, de nagyon fontos lesz a VTO. Fontos, hogy legyen egy globális erő, és azt mindenki tiszteletben tartsa. A VTO történelmileg is nagyon fontos a gazdaságban és a kereskedelemben, most pedig veszélyeztetett a helyzete. Ugye a GATT-ból jött létre a VTO, akkor egészen más volt, akkor még csak 60 ezer használója volt a az internetnek most pedig már milliárd számon. Sok ország, mint Kína, Szaudarábia és más országok nem is voltak tagjai a WTO-nak, ma pedig már szinte mindegyik ország tagja. 163 tagja van és 50, 23 megfigyelő ország. 95-ben még azonosak voltak a gazdasági modellek, most pedig nagyon különbözőek. Ez dinamikát hozott, de egy új komplexitást is hozott magával, ezért az egész rendszer megújításra ö, szorul. Egyrészt ö, meg kell ö, őrizni a vitarendezési rendszerét a vto nak Másik dolog, hogy a szabályokat is fel kell frissíteni, mert ugyanazok a szabályok vannak érvényben, mint voltak 95-ben, de a helyzet megváltozott. Végezetül pedig magát a VTO eljárásait is meg kell erősíteni, az átláthatóságot növelni, és a vita rendezést korai szakaszban lehetővé kell tenni. Tehát különböző javaslatok szükségesek, modernizálni kell, és meg kell erősíteni a VTO-t oly módon, hogy egy 21. századi szervezetté váljon. Egyre inkább turbulens világban élünk, nagyon komoly változások vannak, feltörekvő államok, instabilitás, környezeti katasztrófák és egyebek támogatunk el a gazdasági stabilitást saját hazánkban, a kereskedelmi megállapodások végrehajtásával. A nyereséget hozhat ez, és prosperitást. A fenntarthatóságon keresztül pedig el tudunk úgy járni, hogy a fenntarthatóság és az értékeink tiszteletben tartása is meglegyenek. So, nagyon fontos a multilaterális, a partnerek és a szövetségesekkel való együttműködés. Ez pedig önöktől is függ, az Európai Parlamenttől, eddig is támogatták, és ezeket a törekvéseinket lenne fontos elérni, és biztosítani kell helyzetünket, helyünket, a 21. század kereskedelmi partnerei között. Köszönöm szépen, és várom a vitát. Thank you, Chairman. Thank you, Commissioner. Köszönöm, elnök úr. LMBT vagyok. Financial Times európai szerkesztőségnél dolgozom. A kereskedelemről írok 15 éve, mely idő alatt ez inkább egy csendes téma volt, semmi, mert most más lett. Három évvel ezelőtt volt az, hogy a Trade for All koncepció megszületett. És jogan mondhatjuk, hogy belső nyomás, az EU-n belül belső nyomásnak engedve jött létre ez a koncepció. Ahogy a biztos asszony mondta, nagyon sok ö, nyugtalanság övezte ö, a kereskedelmi politika kialakítását, és ez ö, integrált társadalmi integráció, inkluzív politika volt a cél, és most, most arra viszont a protekcionisták amerikai és kínai harcával egy új kereskedelmi háború, globális háború küszöbén állunk. Mit tesz most a TFA? Tehetjük fel a kérdést. És az európai kereskedelmi politika hogy tud működni ebben a környezetben? A kérdéseket lehet föltenni a panelnek, egymásnak is és a képviselők részéről is lehet feltenni kérdéseket. Balra. Anita Schmík, a Stiftung Bizni- Politikai és Gazdasági Alapítvány képviselője, is. kereskedelem, az Európai Szakszereti Mozgalom elnökülött, Malmström biztos asszony, ül itt még Loren Bartel, aki a nemzetközi jogot tanítja a Cambridge Egyetemen, a Business Europe képviselőjeit ül, Santos, Luisa Santos, és az ILO részéről Lieve Verbove. A kérdés az, és most körbejárom majd a panában, hogy milyen különbséget láttak az elmúlt három évben az EU kereskedelem politika, és általában a világ mennyiben változott a kereskedelmi háború révén, amely kialakult. Szerintem, köszönöm, meghívtak először is. Vár, reflektálva a kérdésére. Hát nagyon sok minden meglömetett már Malmström biztos asszony. Ezek közül én kutattam konkrét területeken, kereskedelem és fenntartható fejlődés témájában. Én azt látom, hogy a társadalmi, szociális kérdés egyre erősödnek a kereskedelem politika körében, és a Fairtrade City díj és egyéb elemek révén láthatóbbá lett a kereskedelmi politika, aztán a fejlesztés politikai fejezetek révén megújultak a kereskedelmi egyezmények is. Ez is egy új elem. De nagyon nehéz meghatározni, hogy a szociális környezetvédelmi kérdések hogy jelennek meg a partnerországokban. Talán később ezeket még megvitatjuk majd. Nagy javulást látok az átláthatóságban, sokkal több információ érhető el az interneten. Korábban ez nagyon gyengén alakult. Ami továbbra is gyengélkedik, az az, hogy az emberek sokszor nem veszik tudomásul ezt az információt, amely végre elérhetővé vált. Ahogy Malmström biztos asszony is elmondta, a javuló átláthatóság és a bizalom újraszerzésének célja fényében. Az átláthatóság és a bizalom közötti kapcsolat eléggé laza önmagában, úgyhogy tenni kell mást is az Európai Unióban, ahhoz, hogy valóban erősödjön a bizalom, vagy visszanyerjük a bizalmat. A közvélemény kérdésére majd visszatérünk. A részvétel szintén egy fontos kérdés, javulnia kell. Több a vita, több, több vita van a civil társadalomban Erről már korábban is volt a magánszektorban, de a civil társadalom, civil szeretek javultak e tekintetben. Azt nem tudom megítélni, hogy ennek ténylegesen milyen hatása van a kereskedelmi politikára, mint olyanra, valószínűleg van még tennivaló. Ami viszont az eszközöket illeti, azt hiszem, van még bőven javítani való. Nem tudom, erről most beszéljek? Nem. A részvétel és az átláthatóság kérdéseit illetően szerintem szükség lehet arra, hogy őszintébbek legyünk az irányban, hogy mi várható egyáltalán a szabadkereskedelmi megállapodásoktól. Ha a szokásos hatástudományokat nézzük, ezek általában nagyon pozitív képet mutatnak, és kicsit eltúlozzák az előnyöket. Hát eleve ugye az, a számításokat eleve így végzik. Talán kicsit őszintében lehetne bemutatni e hatásokat, hogy a várakozások ne legyenek túlzottak. Ugye a GDP-re csak kisebb hatása van sokszor ezeknek a megállapodásoknak. Aztán fontos lehet az is, hogy a kereskedelem kockázataival aktívabban foglalkozzunk. Ugye export növelése létrehozhat ugye munkahelyeket, de akár a versenyt is erősítheti és létrehozhatja, és egyes ágazatok, a gazdaság egyes részei bizony vesztesei is lehetnek ennek. Enne, erről egy őszintén és, és mélyreható vitát kell folytatni, hogy a, a kereskedelmi politika veszteseivel mit csináljunk. Ezzel is lehet a bizalmat erősíteni. Ugye nem csak arról van szó, hogy vannak vesztesei a verseny, vagy a gazdaságpolitikának, a kereskedelmi politikának, meg a liberalizációnak, hanem az is feladat, hogy kezeljük ezt a helyzetet. Az Európai Unióban nagyon nehéz. Ez mert eh, az európai, mert a tagállamok körébe esnek ezek a szakpolitikai területek. Az oktatás, adópolitika, eh, a redistribúciós döntések a tagállami hatáskörben annak mégis szorosan kapcsolódnak a kereskedelmi politikához, és ezeket a kapcsolódókat erősíteni kell ahhoz, hogy visszanyerjük a bizalmat. Ezt nyilván a biztos önmagában nem teheti meg, nehéz feladat. Egy, egy példát, hogy tesznek ilyen lépéseket, de bizony továbbra is kihívás. Köszönöm szépen! Mikor elkezdtem a felkészülést erre a mai ülésre, visszamentem a mm, könyvtáramba, és egy 2015-ös beszédemet találtam a számítógépes fájlok között, a kereskedelmi politika tárgyában. Érdemes ott elolvasni, mit mondtunk akkor. Sajnálatos az, hogy bizony az én meglátásom nem olyan pozitív, mint az előző hozzászólója. Mert bizony ugyanazt a veszélyet mondhatom el, mint, mint annak idején ugyanazon bírálattal. Hogy igen, javult ugyan itt ott a dolog, de nagy lehetőségeket is elszalasztottunk a helyzet javítására. A biztos asszony elmondta, hogy a kereskedelem nem csak gazdasági növekedésről szól. Ez igaz. Európában, de világszerte is jóval túl vagyunk azon a nézeten, hogy a kereskedelem csak gazdasági növekedésről szóljon. Az érték, a munka értéke is fontos cél, és az előnyök között viszont csak a vállalatokat említették. A munka, mintha eltűnt volna ebből a képből. A munkavállalói jogok, a környezeti jogok eltűntek a beszédéből. A kérdésem tehát az, hogy amikor a straight for all stratégiát nézzük, valóban úgy van, hogy a munkajogi kérdések, meg a közvetlenül kérdések csak deklaráció szinten élnek ebben a stratégiában, vagy tényleg teszünk komoly lépéseket. Annak érdekében valóban javítsuk a helyzetet, a munkavállalói jogokat, a munkakörülményeket, a kereskedelmi megállapodásaink révén hiszen ez a kereskedelmi fenntarthatósági fejlesztési fejezet célja. A nagy lehetőség, amit elszalasztottunk, hogy ezeket a DSG fejezeteket erősítsük, és valóban erős, számon kérhető fejezetekké tegyük. Három év vagyok a választott pozíciómban, folyamatosan folyik a vita a bizottsággal, hogy a DSG fejezetek számon kérhetőek -e, vagy sem. Mi azt mondjuk, hogy nagyon gyenge a számon kérhetőségük, még azok a rendelkezésre a mechanizmusokkal sem élnek, nem szólva kicsit keményebb eszközökről, melyekkel meg lehetne erősíteni ezeket a fejezeteket és a számon kérhetőséget. Még a GSP Plus rendszerben is, ugye vannak ugyan elemek, aminek van súlya, de gyakorlatban azt láttuk, hogy a biztos bejelentette a Kambodzsa esetében, hogy a GSP vizsgálat el kell induljon. Azonnal is indult, tényleg születtek cselekvések a partnerországban. Miért ne lehetne ennek alapján például a kereskedelmi megállapodásokban, amely kulcsfontosságú elemek a kereskedelmi világában, miért ne lehetne benne egy olyan mechanizmus, ami erősítené a munkavállaló jogokat, meg a környezetvédelmi jogokat és megvalósulásokat ezekben a megállapodásokban. Ebben a tekintetben tehát, ahogy mondtam, nagyjából ugyanazt a beszédet tudnám elmondani, amit három évvel ezelőtt. Ami ugye változott a három év alatt, az az, hogy jelentősen több tárgyalás, többet beszélünk ezekről, a fejezetek, ezekről a fejezetekről, a végrehajtásokról, civil szervezetek közötti koordinációról, ám a valóságban nagy változást nem látok nem nagyon látom ezeket. Igen, aláírtunk egy megállapodást Vietnámmal, de vannak Vietnámban tényleges szakszervezetek, akikkel tárgyalhatnak, akik tényleg élvezik ezeket a jogokat? Nem, mert nincsenek szabad szakszervezetek Vietnámban. Beszélünk erről? Én nem hallottam. Szóltam az amerikai fél, mikor a TPP-t tárgyalták, és még az amerikaiak benne voltak a TPP-ben, akkor megvitatták ezt. Volt egy mellék megállapodás. Az amerikaiak aztán sajnos kivonultak ebből, de beszélünk ezekről a kérdésekről? Eleget? Én nem nagyon látom őket a napi rendem. Nem látom őket. Lehet, hogy zárt ajtók mögött tárgyalnak erről, de én nem látom ezt megjelenni. Ha meg én nem látom, ha én, aki a területen dolgozom, akkor bizony más sem nagyon látja. Úgyhogy itt legalábbis legalábbis láthatóvá, tényleg láthatóvá kéne tenni ezeket, hogy lássuk, hogy valóban itt van valami. Aztán még egy példa, Dél-Korea. Éveken át legalább három kereskedelmi biztost kértünk, hogy indítsa azt a gyenge mechanizmust, ami az rendelkezésre a megállapodásban. Egyes sem tette, és még mindig vannak munkavállalói problémák, jogi problémák Dél-Koreával, és működik az közben a megállapodás. Hát sorolhatnám ezt a listát, folytathatnám. Igen, mint mondtam, többet tárgyalunk erről, többet beszélünk, több struktúra van már az élő társadalomban, de legyünk túl a beszéden, ne csak beszéljünk ezekről, hanem tegyünk konkrét lépéseket. Biztos azt úgy látom, mint a reflektálni akarna. Hát nem tudom, hogy itt kell most erről vitázzunk. Három éve folyik ez a vita közöttünk. Szerintem volt itt hatás, amit persze nagyon nehéz mérni, hogy vajon az emberek jobban bíznak a kereskedőkkel, mint két éve, ezt nagyon nehéz megmérni. De nem látok már az ablak előtt tüntetéseket, holott két és fél bizony nap, nap voltak tüntetők. Ez mindhez idő kell. A bizalomépítés ez nem hónapok alatt folyik le, ám rend szisztematikusan próbáltuk növelni az átláthatóságot, javaslatokat a lehető legnagyobb mértékben elérhetővé tenni az embereknek, brosúrákat adunk ki, információt, konkrét példákat a tagállamok együttműködve, hogy ők is alkalmazhassák ezeket a saját körükben kapcsolatokat építünk a civil szervezetekkel, minden tagállamban újra és újra elmondom, hogy az állampolgári párbeszéd legyen nemzeti parlamentekkel, regionális parlamentekkel kapcsolatokat tartva, a civil szervezetekkel való párbeszédet évente egy tucat alkalommal szervezzük, van egy tanácsadói csoport. Hát idő kell ehhez a bizalomhoz, de aki a részt akar venni ebben, annak megadjuk a lehetőségét. A kanadai megállapodás aláírás előtt is még Kanada az ILO egyes pontjait egyezményes pontjait megsértette, és utána nem. Persze, hogy megvitatjuk a jog, munkajogi kérdéseket Vietnámmal. Több alkalommal megtettük. Ám tudni kell az is, mik a határok egy kereskedelmi megállapodás nem tesz egy országot egyik a másikat demokratikusabbá. Vietnám az úgy nyilatkozott, hogy a törvénykönyveket megváltoztatják, ez folyamatban van, Kambodzsában ön is említette, hogy volt előre mozdulás már a munkavállalói és a szólásszabadság kérdésében, a GSP mechanizmus révén Koreára is nyomást gyakorlunk, Perúra is, és volt előre mozdulás ezekben az országokban is, Úgyhogy azért haladnak a dolgok, de hát de ez idő kell. És hát ezekkel az országokkal tárgyalunk, sokszor partnerek eleve, és látunk előrelépéseket, de persze mindehez idő kell. De mint mondtam, a kereskedelmi politika nem lehet az egyed, egyedüli eszköz arra, hogy a világot megjavítsa. Egy elem lehet a sok eszköz körében, más szakpolitikai eszközeink is vannak. Külpolitika, fejlesztéspolitika, segélyezés, amely folyamat részeként működik. De viszonylag rövid idő alatt szerintem eléggé felfokoztuk a tevékenységünket, láttuk már eredményeket, persze még továbbiakra várunk, napi munka ez, de a napi rend elején van, közepén megállapodások, Párizsi megállapodásra utalása minden ö, megállapodásban elővigyázatossági elv megjelenik. De hát meg kell győzni a másik, a többi államot is. De ezt terjed is. A fenntartható, progresszívabb kereskedelempolitika gyakorlata terjed. Más államok is egyre több ilyen intézkedést tesz bele a kereskedelmi megállapodásába, úgyhogy jó úton haladunk. Az a kérdés, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Nem vagyok biztos, hogy mi itt a jó válasz. De persze vannak változások. Az átláthatóság szerintem már egy nagy változás. Amikor én itt elkezdtem dolgozni előként, akkor csak 23 tag, 23 képviselő kép lép fért hozzá a kereskedelmi politikai tárgyalások anyagaihoz, most már többen férnek hozzá az európai oldalról, és még sorolhatnánk. Tehát az átláthatóságban nagy változás van. Emlékszem, hogy hol voltunk régebben, az ISDS rendszerről, amikor elkezdtünk például beszélni a bizottsággal. Ez is megváltozott most már, most már van ö, nyilvános ö, bíróság, vannak nyilvános bíróságok, amelyek a kereskedelmi vitákkal foglalkoznak, jogvitákkal. Párbeszéd folyik arról, hogy ö, hogyan lehet az együttműködést szorosabbra fűzni más szakpolitikai területekkel, van még hova fejlődni. Szerintem erre szükség is van. Méghozzá azért, mert a globális környezet, a globális kereskedelmi környezet alapvetően megváltozott. Három évvel ezelőtt, ezt nem mondanám, hogy egy másik rendszerben voltunk, de az biztos, hogy az Egyesült Államokbeli változások után sok minden megváltozott. A szabályokon alapuló kereskedelmi rendszer, a tisztességes kereskedelemre alapuló rendszerben a fogyasztóknak alacsony árakat garantálunk. Ez új dimenzió itt az eszmecserékben, ezt pedig figyelembe kell venni. Harmadik megjegyzés. Kereskedelmi egyezményeket alakíthatunk az Európai Unióval az elvárások ilyen kereskedelmi egyezmények esetében néha túlságosan magasak. Lehet, hogy ezek olyan problémák, amelyeket nem lehet csak úgy megoldani egy kereskedelmi egyezménnyel. Ezt sem szabad elfelejteni. Itt talán nagyobb koherenciára van szükség. A tagállamok részéről, illetve az európai szintről is. Szerintem félig tele van a pohár. I mean, it's difficult to know how to... Nehéz a javulást mérni, ahogyan már az előttem szólók is említették. Valóban nehéz azt is tudni, hogy hol vannak a különbözőségek. Persze a kereskedelem, kereskedelmen belül vannak győztesek és vannak vesztesek. Van is a Yes Ministerben egy régi vicc, amely szerint a bürokrácia akkor működik a legjobban, hogyha nehe- nehéz szövegekkel írunk könnyebb, könnyebb, könnyebb címekkel bürokratikus dokumentumokat. Ugyanez van a kereskedelmi egyezmények esetében is. A kereskedelem liberalizációjának a, az egyik következménye, hogy legalábbis egy időre emberek kerülnek ki a munkaerőpiacról. Tehát mindenek csak akkor van értelme, hogy egy kicsit átgondoljuk. Szerintem a kereskedelem mindenkinek abban áll, hogy kereskedelem minden európainak. Semmiképpen sem mindenkinek, hanem mindenkinek. Én Ausztriából származom, egy Egyesült Királyságban élek, tehát az Európai Unió területén most még. Lehet, hogy az én nézőpontom egy kicsit eltér a többiekétől, de szerintem a kereskedelem mindenkinek csomag az elmúlt években hozzájárult, persze nem egymagában, de hozzájárult egy olyan eszmecsere kialakítása az, az, e- az világon belül, amely a globalizációról szól. Ez nem új, ez az eszmecsere, amikor még 1990-ben az ILO megszületett, akkor is ilyen eszmecserék voltak, ennek az alapjai. A mindenki számára előnyös kereskedelem, célkitűzései hasonlatosak ehhez, az ugyanazt a biztos asszony is mondta. Hasonlatos ez más országok stratégiájához, vagyis a kereskedelmi egyezményekben, és persze ez a WTO-ban ö, csökkent, főleg ö, 95 után, tehát a szabályozási sztenderdeket szeretnék volna egy kicsit ki, venni az egyezményekből. Csak hogy vannak szabályozási sztenderdek, csak hogy ezek lehet, hogy nem az adott országi, országi. Az Európai Unió jogi keretrendszert akart létrehozni, nagyon is jó volt ebben. Ez egy hosszú távú projekt, és az Európai Unió nagyon jól tudta bevonni a többi országot ebbe, és a szabadkereskedelmi egyezményekben be tudta mutatni a fenntartható fejlődést. Az Európai Uniónak ez nemzetközi sztenderdek betartását is jelentette, de nem csak nemzetközi sztenderdekét. Mindez a sorok között történik, hogyha megnézzük, mondjuk a CETA-ra, hogyha gondolunk, vannak olyan kötelezettségvállalások, amelyek szinte betartatatlanok. A társadalmi felelősségvállalás, a tisztességes verseny, én mint kereskedelmi, kereskedelmmel foglalkozó jogászként nincs kétségem afelől, hogy előfordul az, hogy van különbség a termékek között, attól függően, hogy azok hol készülnek. Hogyha kimondjuk, hogy a tisztességes versenyt támogatjuk, ezt kimondjuk egy egyezményben, az azt is jelentheti, hogy egy adott termék, az, hogy a terméket máshogyan és máshogyan készítenek a területtől függően, ez nem feltétlenül probléma. Előfordult egy bizonyos terméket mi szeretünk, mások pedig úgy. Számos intézkedés szerepel az ilyen egyezményekben. Ez egy többoldalú szakpolitika. Szerintem igen, sikeres is abban, hogy megváltoztatja az emberek gondolkodását a kereskedelemről. Mi történik azokkal, akik a kereskedelemben aktívak, és hogyan lehet elérni azt, hogy a többi országok a mi standardjainkhez felnőjenek. Lassan be is fejezem, ugyanis még nagyon sok gondolatom lenne, itt közben szalad az idő. Utolsó gondolat még csak. Valószínűleg a mindenki számára és kereskedelem stratégiájának fellendülése talán a Brexit miatt már máshogyan fog alakulni. Olyan ez, mint egy aranycsillag itt a mindenki számára előnyös kereskedelem egén. Mindegy, hogy milyen környezetben is élünk, az átállási időszak után mégiscsak meg kell tartani a szabályokat. Ez nagyon jól jelzi azt, hogy hogyan lehet a jelenlegi szabályokat alkalmazni. Mindenki számára előnyös kereskedelem stratégiája abban is áll, hogy sztenderdeket exportálunk, olyan sztenderdeket, amelyekben már megegyeztünk. Ezeket exportáljuk, kivisszük. Nem olyan ez, mint a régi módi kereskedelem, amikor azt mondtuk, hogy tessék, ez a mi módszerünk, te is leutánozhatod, csak hogy mi a te gyártásoddal le akarunk számolni, ezt mi is meg tudjuk tenni. Nem, itt nem erről van szó, hanem csak arról, hogy a problémákkal már a gyökerüknél leszámolunk. Ez a mindenki számára előnyös kereskedelemnek az egyik betülete. Mm, Nagyon köszönöm. Én britként mindig azt számolom, hogy melyik ülésen mikor kerül elő a Brexit. Ez most 47 perc, ilyen, ez a leghosszabb idő eddig, 47 percig még nem került elő a Brexit. Köszönöm, hogy ez csak most jött elő. Nagyon köszönöm. Nem szeretném az előttem szólók által elmondottakat megismételni, de szerintem a legnagyobb változás nem a mindenki számára előnyös kereskedelem miatt alakult ki, hanem amiatt, hogy a környezet változott. A kereskedelem a politikai témák közül a egyik legfontosabbá vált. Ez már nem technikai, hanem politikai téma. Ez jó vagy rossz, merül fel a kérdés jó abban az értelemben, hogy mindenki tudatosabban áll a kereskedelemhez, mindenki beszél a kereskedelemről, még az emberek az utcán is, azok is, akik általában nem képezik részét a kereskedelmi egyezményeknek, vagy legalábbis nem tanulnak ilyet. Ilyet. Na de ez nyomás is, ugyanis a kereskedelem felé irányuló elvárások egyre nagyobbak, hiszen politikai témává vált a kereskedelem és talán félre is vezethet minket. Ugyanis amikor szankciókról beszélünk manapság, akkor olyan valamiről beszélünk, aminek kihatása van magára a kereskedelemre. Egyre több ország politikai eszközként használja fel a kereskedelmet. Azt a kérdést kell, fel, kell feltennünk magunknak, hogy jó ez így, ez teljesítménye. Linnával egyet tudnék érteni abban, hogy ez a szakszervezeteknek jó, vagy a munkavállalóknak jó, vagy az embereknek jó, de jó ez a vállalatoknak. Jó olyan értelemben, hogy több kereskedelmi egyezményt sikerült megkötni, most már csak a végrehajtás vár ránk. A végrehajtásra kerül most a hangsúly, és a bizottság elvégezte a az ő munkáját, a tárgyalásokat lefolytatta, most rajtunk van a sor, nekünk kell felhasználnunk, alkalmaznunk, nekünk kell végrehajtanunk ezeket az egyezményeket. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a végrehajtásra. De ennek hatása van arra is, hogy hogyan tárgyalunk. Ugyanis meg kell bizonyosodnunk arról, hogy amikor szabályokról beszélünk, például eredet szabályokról, származási szabályokról, illetve arról, hogy milyen szabályokkal akarunk együtt dolgozni, akkor a vállalatok a preferenciáinkat előnyként használhatják ki, és előfordulhat, hogy egy egyezményt mondjuk nem támogatnak, mondjuk a KKV-kra. Gondolok itt egészen pontosan. Tehát a mennyiség nem feltétlenül ö, jelent minőségi javulást. Tudom, hogy szükségünk van arra, hogy a felhasználási rátát növeljük, méghozzá főleg a kkv esetében. A másik fontos pont, amelyet szerettem volna kiemelni, és ez már elhangzott a korábbiak során is, a kereskedelem lehet előnyös, járhat közvetlen előnyökkel, de persze lehetnek árnyoldala is. Az a kérdés, hogy mit teszünk ezekkel az előnyökkel. Az előnyökből mindenki a közösségen, a társadalmakon belül ugyanúgy kiveheti-e a részét. Mindennek, mindez kötődik azokhoz a szakpolitikákhoz, amelyekben fontos, hogy a kereskedelem prioritásként jelentkezzen. A prioritás önmagában a regionális politikát, a regionális kohéziót az adózási kérdéseket nem tudja megoldani. Nem a kereskedelem politikának kell ezeket a kérdéseket megoldania. Hogyha azt várjuk, hogy majd a kereskedelem politika mindent megold, akkor ábrándokat kergetünk, és mindenki csak csalódni fog, ugyanis nem fogjuk elérni a várt eredményeket. Szerintem arra kell fókuszálnunk, amit a kereskedelem tud adni együtt a többi szakpolitikával. Ez a legfontosabb gondolat. Természetesen szeretnénk, hogyha a kereskedelem továbbra is jól működne. És az utolsó, a záró gondolata az lenne, hogy a mindenki számára előnyös kereskedelem ma már változott. Amikor szabad kereskedelemről, tisztességes kereskedelemről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy sok minden megváltozott ma a kereskedelmi gyakorlatban. Nem csak arról beszélünk, hogy megnyílnak a piacok, hanem arról is, hogy hogyan nyílnak meg a piacok. Nem csak fenntarthatóságról beszélünk, ami egyébként rendkívül fontos téma a vállalatok számára, hanem a kereskedelmet arra is használjuk, hogy kijavítsuk a piaci hibákat. Egy-két évvel ezelőtt senki nem kérdőjelezte meg azt, hogy, hogy Kínának kell-e piacgazdasági státuszt adni megváltozott a képünk Kínáról, illetve a képünk a kereskedelemről is. A mindenki számára előnyös kereskedelem, az átállás, az a változás, amelyet a környezetben láthatunk. Látjuk, hogy a környezet már nem tisztességes. Látjuk, hogy a mi vállalataink milyen környezetben dolgoznak, és ennek milyen hatása van a fogyasztókra. Nincsenek egyenlő feltételek sem Európában, sem Európán kívül a mindenki számára előnyös kereskedelem ezekkel a kérdésekkel akar foglalkozni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Én a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetet képviselem, és az a kérdéssel, hogy milyen különbségeket látnak az Európai Unió, ha elfogadja a kereskedelem mindenki számára, elgondolást. Azt mondhatom, hogy az ILO szempontjából a hangsúly az Európai Bizottságra kerül, és az Európai Parlamentre, illetve a munkahogyi rendelkezésekre az uniós kereskedelmi egyezményekben. Ezeket nagyon is üdvözöljük, mert előmozdítani az ILO munkavállalási feltételeit, ez egy nagyon fontos kérdés, és ez az ilo a fő feladata. Csak emlékezni szeretnék a fő sztenderdek gyerekmunkára, kényszermunkára, a munka során a diszkrimináció kérdéseivel foglalkozunk, és a közös tárgyalás, illetve a társulási lehetőségek az Európai Uniós munkavállalói megállapodások fontosak, ezeket látjuk világszerte. Más kereskedelmi partnerek is ezeket alkalmazzák, és 2013 óta azt látjuk, hogy a kereskedelmi megállapodások 80%-ában vannak munkahogyi megállapodási elemek is, és a nemzetközi munkahogyi konferenciákon is így járnak el. Ezek azok a területek, ahol háromoldalúan munkaadók, szakszervezetek és kormányok tárgyalnak 87 országgal egyetértettek. Ez egy nemzetközi szintű játéktér, ahol megállapodások születnek, és ezeket be kell tartanunk. Ha egy ország egyszer ratifikálta a megállapodást, akkor előfordul, hogy vannak problémák, nem könnyen és nem azonnal tartják be, ezért van az ilo belül is egy felügyeleti rendszer, egy független és egy háromoldalú is, amelyiknek az a célja, hogy nyomon kövesse azt, hogy az egyes államok hogyan tartják be ezeket a munkaügyi szabványokat. Örülünk annak, hogy a kereskedelmi partnerek a kereskedelmi szerződés eszközeivel alkalmazzák a munkavállalásra, munkavállalói helyzetre vonatkozó szabályokat is. Az ILO sok esetben a felügyeleti rendszerén keresztül folytat párbeszédet azok országokkal, ahol időnként megakadást tapasztalunk, és nagyon nehéz előrelépni. És itt mondhatnék csak egy példát. Aztán majd tovább léphetünk más témára. Az egyik például Üzbekisztán, és az Európai Parlament is nagyon jelentős szerepet játszott. Látunk egy komoly problémát, azt, hogy a betakarításnál szezonális gyerekmunkát is alkalmaztak. Ez három évvel ezelőtt még így volt. És a közelmúltban is. És azt tapasztaltuk, hogy néhány év alatt nem jegyzőkönyvvel, eh, hanem eh, ami a szerződések a melegrete, de sikerült az országra nyomást gyakorolni, és ezt össze kapcsoltuk az ilo a fellépésével, tehát az Európai Parlament is elmondta, az ILO-t kérték, hogy küldjünk Üzbekisztánba egy delegációt, és végül is örültek nekünk, mert korábban egyszerűen lehetetlen volt az országban vizsgálatot folytatni. Néhány éve megállapítottuk, hogy van javulás, és a szezonális munkába az 6 hét alatt, amikor a gyapotot születelék, már nincs gyermek, gyermekmunka, legalábbis nem szisztematikusan, nem úgy, ahogy ez korábban volt. Az egyik legnagyobb ország az európai övezetben, tehát Európa közép, kelet, közép-ázsia, ahol azért betartják a munkahogyi szabályokat és hát bizonyos figyelemre ébredés is megtörtént, öntudatra ébredés is. Ez egy hosszú távú folyamat, és a kereskedelem most csak az egyik eszköz. Sok más módon is fel kell lépni annak érdekében, hogy eredményeket érjünk el. Partnerség, folyamatos párbeszéd szükségesek, és az ILO erre törekszik. Köszönöm szépen. Most néhány percben tehetnek fel kérdéseket, aztán majd megyünk tovább. Az egyik kérdésem néhány hónappal ezelőtt az Európai Unió és az Egyesült Államok Trumpon elkezdtek tárgyalni abban a reményben, hogy az Európai Uniót nem fogják további vámokkal sújtani. Lange úr elmondta, hogy azért eléggé óvatosnak kell lenni ezen területen. Egy olyan országgal nehéz tárgyalni, amelyik a párizsi megállapodást nem írta alá. Az én kérdésem az az, hogy nagyon jók ezek a megállapodások, amikor ezt elfogadják, de mi van akkor, hogyha ezeket tulajdonképpen az ablakon kidobják, és hogyan tovább? Well, the Paris Agreement is... A párizsi megállapodás az a színek anyja tulajdonképpen a kereskedelmi megállapodásoknak. Nagyon korlátozott megállapodást fogunk valószínűleg kötni csak az ipartermék, ipari termékekre, mert ő is említette azon okok miatt is, de más sok más egyéb ok miatt sem lehet. Van egy pozitív ágendánk, amiben meg tudunk állapodni az Egyesült Államokkal, nagyon sok minden valamiben nem értünk egyet. Most, amiről beszélünk, azok a különböző szabályozási együttműködés, ami a mi iparunknak és az ő iparuknak is megfelelő, illetve jó a további vámokat el szeretnénk kerülni, és mindenképpen a konstruktív megközelítést akarunk alkalmazni. A párizsi megállapodás azt hiszem hogy nincs is semmiféle mandátum arra, hogy a párizsi megállapodás nélkül lehessen mandátumot kérni vagy adni. Nem is kérnék. Valójában senki sem tudja pontosan, hogy mik lesznek a következő lépései az Egyesült Államoknak. És talán egy kicsit az a fontos, hogy lenyugodjon a helyzet, de nem igazán látom, vagy hiszem, hogy egy megbízható, jó megállapodást lehetne kötni jelenlegi adminisztrációval. Tehát a fontos lenne visszavinni bizonyos termeléseket az USA-ban, föl és megtartani néhány más nagy partnert, illetve Kínát, amennyire lehet féken tartani. Vannak lehetőségek, kollégáim valószínűleg emlékeznek még rá, hogy voltak világos kritériumok, ahogy az USA-val milyen megalapotást kellene kötni, de jelenleg ez nincsen napirenden. Természetesen a tárgyalás az jobb, mint az egymással való küzdés. Köszönöm. Az egyik téma, amivel foglalkoznunk kell, többen is elmondták, hogy a túl nagy elvárások azok tulajdonképpen csak csalódást okoznak, és ami engem érdekel az az, hogy eh, valamit a kereskedelem nem tud megoldani, vagy esetleg nem elegendőek. A gazdasági partnerségi megállapodások eh, eh, van is vannak emberjogi szempontokat is bele lehet építeni, vagy az már azt jelenteni, hogy túl sokat várunk egy-egy ilyen megállapodástól? Természetesen mindig lehet javítani a kereskedelmi megállapodásokat, ugyanakkor nem szabad túl sokat várni. Ami megnézzük, például a karib térségi megállapodásokat 8 éve dolgozunk rajta, és hát nem nagyon volt mit látni. Nem a megállapodások hibája volt ez, hanem például ö, szegény országokkal ö, megállapodást kötni, az egy teljesen aszimmetrikus helyzet, tiszteletben tartani az ő helyzetüket, rugalmasnak kell lenni az eszközöket tekintve, hogy a beruházóknak, befektetőknek hogyan kell eljárniuk, figyelembe véve a szociális ökológiai sztendereket, bizonyos kötelezettségeket kell róni a befektetőkre, a beruházókra, de nagyon sokszor nem sok minden történik egyszerűen az adott ország helyzete miatt. Ez sok esetben van így a fejlődő országokban. Nincsenek meg a szükséges kapacitások, és valamikor végül is a megállapodás kapcsán sikerül növelniük az exportot. E tekintetben fontos megemlíteni az eszközöket, az eszközöknél is van mit javítani. Amire leginkább szükségünk van, az az, hogy jobban nézzük, hogy hogyan lehet a veszteseket kompenzálni. És vannak erre bizonyos eszközeink, például az ex ante hatástanulmány elvégzése, ami gyakor sok esetben nem jó minőségű vizsgálatok vagy tanulmányok, végül nem igazán használhatóak, és valamikor egyszerűen a politikai akarat hiányzik ahhoz, hogy eh, ezt elvégezzük. De jó eszközöket kell alkalmazni a tanácsnak és a parlamentnek és a tagállamoknak, ezt meg kellene vitatniuk és levonni a következtetéseket. Másik fontos kérdés, ami ugyancsak felvetődik a kereskedelem kinek stratégia, ez a szabadkereskedelmi megállapodások megfelelő nyomon követése. Figyelni, hogy mi történik, ne menjen túl azon, mint amit előirányoz. Fontos lenne itt a kölcsönös bizalmi kérdéseket is vizsgálni, és a mérehatóbb hatásokat, hogyan változnak az ágazatok az elképzelés az az, hogy legyen ilyen monitorozás, hogy legyenek monitorozási eszközök, de sajnos eddig nem túl sokat értünk el. A másik a TSD fejezetnél, a, nagyon nagy energiát fektettünk erre a fejezetre, hogy ezt itt a szomszédom is említette, és az eredményeket tekintve vannak eredmények, de nem igazán változik ettől a világ. Tehát úgy gondolom, hogy valamilyen módon meg kellene próbálni megbecsülni azt is, hogy mit szeretnénk elérni, és azt mennyi erőfeszítéssel kívánjuk vagy tudjuk elérni. De az Unió tehetne többet, akkor, hogyha ex ante kondicionalitást alkalmazna. Például azt kérnénk, hogy a partnerek javítsanak a munkaügyi szabályozásaikon, a normákon, mielőtt hatályba lép egy megállapodás. A kanadaiak, amerikaiak ezt már így csinálják, és amíg nincs hatályban az egyezmény, addig nagyon nagy az akarat a másik oldalon is, hogy esetleg ezeket a javításokat elvégezzék. Valamikor kapacitás hiánya okoz problémát, ilyen esetben az Unió esetleg tudja segíteni az országot, Technikai együttműködéssel is segíthetőek az országok, hogy javítsanak a szabályozásokon, és nézzük meg, hogy hogyan hajtják végre a meglévő törvényeiket. Továbbá nehéz döntés, amikor meg szeretnénk erősíteni a munkaügyi megállapodásokat a kereskedelmi megállapodásokon belül, akkor mindig arra nagyon konkrétnak kell lenni, sokkal konkrétabban, kell lenni, például Kolumbiában, kolumbiai megállapodás egy nagyon érdekes példa erre. Az Unió azt kérte Kolumbiától, hogy egy részletes akciótervet terjesztenek elő. A TSD fejezetben a civil társadalom bevonását is kértük, és a hazai tanácsadó csoport létrehozását de nem foglalkoztunk azzal részletesen, hogy a kolumbiaiaknak mit kell végig, véghez vinniük. Ez már tulajdonképpen megvolt, de ha azt kérjük egy partnertől, hogy hozzon ö, létre több munkahelyet a munkahogyi felügyel, felügyelők számára, hogy az intézmények hogyan dolgozzanak a munkanélküliekkel, Hogyha ezt betesszük egy egyezménybe, akkor ezeket ellenőrizni is kell, meg kell nézni, hogy mi az, ami történt. Ez egy nagyon komoly feladat, ez egy olyan döntés, amit meg kell hozni, és el kell dönteni, akarjuk-e, hogy az Unió ezzel is foglalkozom, mert ez egy más típusú megállapodást jelent. Ez más, mint amikor a papírra fektetjük a követeléseket ahhoz, hogy ennek hatása legyen, ellenőrizni kell, el kell küldeni delegációkat, akik tárgyalnak a kormányokkal, és egy csomó egyéb problémát is kezelni kell. És lehet, hogy ez túl sok. Másik dolog, ami segíthet és hasznos lehet, ezek az antekondicionalitás, tehát vagy egy parasz mechanizmus létrehozása, legalábbis azokban az országokban, amelyek az OECD-vel együtt dolgoznak, sőt, esetleg tagjai az OECD-nek, vagy akiknek ott lenne a helyük, mert az OECD-nek van egy útmutatója a multinacionális vállalatok számára, vannak nemzeti kontaktpontok, ami egy panaszrendszer is, ahol a civil társadalom szólhat, hogy ilyen és ilyen vállalat nem úgy dolgoznak, ahogy ez elvárható önöktől az OECD útmutató alapján. Ez mindenképpen nagyon jó példaként szolgálhat, és ez használható. A szankciók kérdése az mindig összefügg azzal, hogy a döntés azt úgy hozták-e meg, hogy a szociális gazdasági elemek is megjelennek. Nem igazán vagyok a nagy pártolója a gazdasági szankcióknak, mert általában ez a munkaerőt sújtja leginkább, és pozitív eredményeket szeretnénk. A pénzügyi szankciók elképzelhetőek, nem úgy, hogy a partnerországnak valamit ki kellene fizetnie az uniónak, hanem hogyha a partnerország nem koherensen jár el mondjuk munkaügyi kérdésekben a megállapodás szerint, és ezen nem dolgozik, akkor egy bizonyos összeget kellene befizetnie, és ez az adott ország munkaerő ilyenek szakszervezeteit segíthetné. Végezetül pedig egy utolsó kérdés, mert a fenntarthatóságot és az emberi jogokat is kérdezték. Fontos ezt megvizsgálni szélesebb megközelítésben. Vannak korlátok arra vonatkozóan, hogy mi az, amit el lehet érni egy kereskedelmi megállapodással, és vannak dolgok, amik messze túlmutatnak, például az adókikerülés, vagy a klimatikus körülmények, az állami támogatások, például a halászatban, de más ágazatokban is. Ezek mind olyan kérdések, amiket nem szabad szem elől téveszteni, és sok esetben sokkal fontosabbak, mint a kereskedelmi kérdések. Csak néhány perccel szeretném Luizának feltenni a kérdést, hogy hallottam már ezeket a, az ex-antekondicionalitás kérdését, és egyre több fejezet kerül be a megállapodásokban, és említette, hogy időnként túl sokat várunk a kereskedelmi megállapodásoktól valamikor túl terheljük ezeket a megállapodásokat, és nem sikerül a, a kitűzött célt elérni, mert nem úgy működik, ahogy kellene. Um. Hogy elmondtam, úgy gondolom, mennyiséget is akarunk, de persze minőséget is, abban az értelemben nem elég az, hogyha növekszik az export volumene, hanem az is fontos, hogy minél több vállalat lássa használt a kereskedelmi egyezményeknek. Annak mikéntje, ahogy ma manapság megtárgyálják ezeket, és is elmondta, nagyon bonyolult folyamat. Mert nem <clears throat> egyedül tárgyalunk, ugye, bár sokszor úgy gondoljuk, és igyekszünk, nem azt mondom, hogy egy modellt akarunk létrehozni a szabad kereskedelmi megállapodás sok körében, de Szeretnénk néhány témát mindenképpen megjeleníteni a szabadkereskedelmi megállapodásokban. És ezeket nem egyformán fogadják a egyes partnerországok. Egyes esetekben olyan partnerek, mint az OECD-n belüli államok, egyszerűbb növelni a témák körét, amelyek, amelyek az FTA-kban megjelennek versenypolitika, akár adópolitika is, miért ne? Ám, hogyha országgal tárgyalunk, amely kevésbé fejlett, nem kell messzire menni, akár Indiáról beszélve, még az olyan kérdések is. Nem tudunk Indiában megállapodni azért, mert India egy nagyon könnyű, egy szuperkönnyű fenntarthatósági fejezetet akar beletenni, csak Kérdés tehát az mindig, hogy milyen messzire mehetünk el. És itt kell differenciálni a, azon országok között, amelyekkel tárgyalunk. És ami fontos még az vállalatoknak, az az, hogy azt is garantálni kell, hogy ne tegyük olyan bonyolultá dolgot a vállalatok számára, különösen a kkv számára, hogy a végén nem tudják használni az egyezményt. Nagyon gyakorlatias dolog ez, hiszen már most is vannak, van több olyan FTA, amelyekről be kell mutassuk, hogy működik a vállalatok és a munkavállalók szempontjából is. Te végrehajtáson áll vagy bukik. Ha túl bonyolultak a szabályok, amit a vállalatok nem értenek, és ugye ezért végez nagyon fontos munkát a bizottság, de a tagállamok együttműködve kell ezt meglépni, hogy el tudjuk magyarázni megállapodásokat. Sokszor egy hatalmas kötegről van szó, egy egyezmény nagyon vaskos kötet. Hogyan tudjuk ezt megértetni a vállalatokkal? Hogyan kell exportengedélyre regisztrálni magukat, hogyan kell ezt meg ezt tenni ahhoz, hogy a termékük megfeleljen. Egyre bonyolultabb feladatot ró az a vállalatokra is, egyáltalán átlássák, megértsék, alkalmazzák az FTA-kat. Egyik fő kihívásunk tehát az abban áll, és itt egyetértek a fenntarthatósági fejezetek kapcsán. Azzal a gondolattal, hogy a vállalatokat eredménye, szempontjából eredményesé kell tenni a rendszert. Felkettőjük a kérdés, hogy ez a rendszer működik-e, hoz -e eredményeket, vagy csak vitákat hoz, anélkül, hogy eredményei vannának. Mert Európában is ugye másképp szervezzük meg magunkat, mint sok harmadik országban. Sok partnerországban nincs is erős civil szervezeti kör. Mi hozzájárulhatunk ennek létrehozásához? Csak nem is tudjuk, kivel tárgyaljunk a másik országban. Tehát be kell látni ezeket, léteznek ezek a különbségek, nem gondolhatjuk azt, hogy, hogy megkötjük az egyezményt, és akkor egy-két hónap után majd jönnek az eredmények. Nem, ez egy munka folyamat, és minél bonyolultabb, annál nagyobb terhet ró mindkét félre. Ám a legfontosabb az, hogy ne csak hatalmas számú bonyolult szabályt hozzunk létre, ami aztán nem hoz semmi eredményt. Köszönöm szépen. A képviselők kérdései következnek. Azt kérték, hogy kérem önöktől azt, hogy rövidre fogják. Köszönöm, elnök úr. Az EU kereskedelmi politika jobb, mint valaha. Egyre több FTA-nk van, több, mint valaha átfogóbbak, mint bárki másé, és munkahelyeket hoznak létre a gazdasági növekedést. Összevetve azokkal, amik korábban voltak, hogy csak fejlesztéspolitikát hoztak. De hát itt nem mi Hóra Optimizmus cím kapján jöttünk össze, hanem nézzük azért más szempontból is a panel részvevőit. Tehát ugye nagyon világos a kép, hogyha teljes sötétsége veszük, vetjük össze. Ám meg azzal, amit az Egyesült Államok tesz most. A sikerünk jelentős részben, mint például a Japánnal való sikerünk, vajon megtörtént volna ez Mexikóval, hogyha a NAFTA nem ha nem vagyunk abban a helyzetben, ahol vagyunk. És van a kereskedelmi megállapodások elég jók például a Japánnal kötött adatátadás, befektetések. Ki tudja, mikor fogunk meg legközelebb befektetési egyezményt kötni? És vagy nem fogjuk-e megismételni a Kanada ügyét? Tehát valóban azt akarjuk-e, azt csináljuk, amit akarunk. Valóban jól élünk a lehetőségünkkel, meg az időnkkel. Kérdésem. Tehát, hogy a sikereink vagy a mások hibájából táplálkoznak-e csak, és vagy megragadtuk -e azokat a lehetőségeket, amelyek a lehető legjobb kereskedő megállapodások megkötését tették lehetővé. Biztos asszony? Nagyon nehéz erre megválaszolni ezt a kérdést. Őszintén szóval mindenképpen volt hatása annak, hogy Trump elnök az állt elő, hogy a kereskedelem alapvetően rossz, és a kereskedelem háborúk jók. És a kereskedelem akkor jó, hogyha nekem jó, neked rossz. Úgyhogy világszerte az, orsz, az államok mind-mind reagáltak erre, mondták, nem, nem így van. És ennek pozitív hatása volt azokra a megállapodásokra, amelyek nagyon távoli országokkal, mint Japán és Mexikó kötettek. Ők ugye készen álltak ennek megkötéséhez, de azt hiszem, hogy ez a, ez a jelenség, az amerikai jelenség hozzájárult a megállapodások sikeréhez, és biztosan a TPP országok körének is hatást tett. Mert azt mondják, az amerikaiak elhagytak minket, szervezzük meg önmagunkat. Tehát mindazok államok, akik úgy gondolják, hogy a kereskedelem az jó és kölcsönösen előnyös lehet, bizony rávettek bennünket arra, hogy, hogy a WTO rendszeren belül szerveződjünk. Ugye a két által említett országgal, Japánnal és Mexikóval elég előre már a, megállapodások, hogy elég jók-e? Hát talán nyilván nem, hiszen oly gyorsan változik a helyzet ma, és ez bizony az elmúlt időszakban is gyorsult, hogy szinte nem tudunk lépést tartani vele, és mielőtt megkötetnek, jogi életbe lépnek, lefordításra kerülnek, végigmennek a megállapodások, a megállapodások a teljes folyamaton, lehet, hogy nagyon sok idő elvész, és az, ami akkor egy szuper fejlett megoldás volt, mire életbe lép, már nem az. A digitális terület a legjobb példa erre. rendkívül bonyolultak ezek a szabályok, igyekszünk ezt ellenőrizni. Igen, lehetnék jobbak ezek az egyezmények, de hát emberek vagyunk, és mit professzor mondott, abban is igaza van, de hát a digitalnél néhány száz ember dolgozik, van itt azért egy forráskorlát is, lehetetlen minden kereske megállapodást részletében így végig tárgyalni gáz, őszinte legyek, itt, itt a, a források is gázat jelentenek. Köszönöm. Hogy tegyünk föl néhány kérdést, most aztán a panel válaszolhat el, Wagner úr. Köszönöm szépen. Szeretnék néhány konkrét ügyre utalni. Üzbegisztánban például a sikerült a gyerekmunkát megszüntetni, ám kényszermunka továbbra is folyik, az, amit korábban a gyerekek végeztek munkát, most felnőtt kényszermunkások végzik el. Tehát a helyzet nem úgy áll, hogy mondjuk hajtják ki őket a mezőre, hanem a szak, szakmai hátrányba kerülnek, hogyha nem végeznek kényszermunkát. Aztán szólnék egy más emberjogsértésekről is, a nyugat-szaharai térségben. Az Európai Bíróság nagyon világos kritériumokat határozott meg, amelyet nem vett figyelembe a megállapodás. Például ott a, azok a, a helyi cégek kizárólag marokkói betelepülők ö, tulajdonában vannak, és nem a szaharai őslakosok, a szaharávisz sok kezén vannak, tehát voltak éppen az őslakosok nem látják használt semmi módon a megállapodásnak, csak a marokkói tulajdonosok. A poliszárió hozzájárulását kérték a megállapodáshoz, hát végül nem kérték, a poliszáriónak nem volt alkalma ö, hozzászólni. Aztán Tibet ügyében. Kit érdekel olyan apróság, mint Tibet? Ugye, mondhatjuk, egy meghódított ország. Aztán forduljunk Afrika felé. A az agrártermékeink komoly állami támogatást kapnak. Ez a mezőgazdasági exportunk tönkretesz egy csomó mindent, baromfi farmokat Afrikában. Több afrikai államban több tízezer munkahely szűnt meg az európai baromfi hús export révén. Ugyanaz a helyzet a tejjel egyes afrikai államokban a saját tejtermelés gyakorlatilag megszűnt, tönkrement. A vámszabadság megakadályozza azt, hogy fölépítsék a saját iparaikat ezek az országok. Tehát itt lényegiek bizony úgy látom, hogy egyes afrikai országok folyamatos szegénységének bizony kiváltó okát jelentik ezek a kereskedelmi egyezmények. Okay, thank you very much. Um, Ms. Andrikéne? Köszönöm, Andrikéne asszony. Köszönöm szépen. Ebben a házban és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban arra törekszünk, hogy liberális, nyílt kereskedelmi rendszer álljon fenn, globális rendszer, beleértve ebbe az átfogó FTA-kat is. Ma pedig az előnyökről és kockázatokról, kihívásokról beszélek. Egyikkel foglalkoznék most hozzászólásomban, a mai napi rendhez kapcsolódóan, a közvetlen befektetési rendszer screening mechanizmusa. A legfrissebb értékelések szerint, amikor 2001-ben először javasolták ezt a screeninget, mikor Németország, Olaszország és Franciaország a bizottságnak levelet írt, hogy a külföldi befektetések kapcsán egy egységes módszertan érvényesüljön. Most viszont Olaszország ellenkező lépéseket. Az új olasz kormány utalt arra, hogy kínai befektetéseket szívesen lát majd, magas szintű tisztviselők utaznak folyamatosan Pekingbe, Olaszországból. Mint jól tudjuk, az EU tagállamok alig felénél működik ilyen screening mechanizmus, 28-ban, 18-ban. Németország, Franciaország, Nagy-Britannia szig szigorítják a rendszert, még egyesek, mint Olaszország, megnyitná a kaput a mindenféle kínai beruházás előtt. Az EU a belső, az első piacon nem cserél információt a tagállamok között. A harmadik országbeli befektetések ügyében, különösen állami vállalatok és programok a stratégiai infrastruktúra technológia területén ha nincs információs erre, az bizony nem normális dolog. Hogy ha egy állami vállalat megszerzi Portugália teljes elektromos hálózatát, vagy ha a Kína, az európai kikötők 10%-át Kína ellenőrzi, beleértve a két legforgalmasabb kikötőt, Rotterdam és Antwerpenben jelentős hányadat, és 10 másik kikötőt, európai kikötőt, beleértve Pireus, Hát ezt nem lehet szó nélkül hagyni, csak úgy hagyni. Biztos asszony, az a kérdésem önhöz, hogy állnak itt a dolgok? És mi a, mi a helyzet a tanácsban a screening mechanizmus alkalmazását illetően? Ön szerint lesz megállapodás a ciklus végéig? And I have... És akkor itt van még következő felszólalónk. Köszönöm szépen, moderátor úr. Engem érdekelne az a vita, és ez szerintem minden hozzászóló érintette az nem bírálta azt, hogy nagyon sok elszalasztott lehetőség volt, és még azt mondja, hogy Bóve úr is arról beszélt, hogy a, az ilyen standardek nem kerülnek betartásra mindenhol. Malmström azt mondta, hogy ha nem tartjuk be a hibákat, vagy a szabályokat, akkor nem jelentenek semmit. Malmström asszony az arbitrális keretében is gondolni kell arra, hogy az ILO standardeket, a munkavállalói körülményeket és a minimum standardeket feltétlenül fel kell tartani, és ez bizony nem történik meg a szabadkereső megállapodások végrehajtásában. Így a, a, és mindez fenyegeti a, a klímahelyzetét is. A CO2 kibocsátás növekszik, és a, a kisvállalatok ö, kevésbé ö, károsítják a környezetet, és általában a szabadkereskedelem mindenképpen szabályozott körülményeket folyjon. Az pedig, hogy kereskedelem mindenki számára a cím, az bizony nem történik meg. A multinacionális cégek látják mindenek hasznát. Azok működtetik ezt a rendszert, és ők, nekik nem érdekük a társadalom gazdagodása, sem a fenntarthatóság. Gondolnunk kell, hol a, a kis vállalatokra, a Business Europe ugye foglalkozik, ám a, nem lehet azt mondani, hogy a korlátozatlan szabad kereskedelem a fogyasztók, a, a környezet, az állampolgárok, a fogyasztók, a munkavállalók számára a legjobb. Ez nem így van. Ezért hangzik el a kérdésem, mikor lesz a Trade for All valóságos tény a kereskedelmi politika végrehajtásában? Malmström asszony beszélt az átláthatóságról, az is jó lenne, hogyha az arbitrás mechanizmusa, különösen a befektetések védelmében átlátható módon működne. Az Európai Bizottság ebben az ügyben mindenképpen kell, hogy lépjen. Okay, and I should take one final one from... Köszönöm, és akkor az utolsó felszólalunk. Köszönöm, nagyon köszönöm. Az eszmecsere során nagyon meg vagyok döbbenve, hogy politikailag mennyire képtelenek vagyunk felmérni, hogy milyen sürgős téma a klímaváltozás. Mondtuk, hogy a kereskedelem nem tud mindent megoldani, na de, hogy legalább figyelnénk arra, hogy a kereskedelem legalább ne legyen mérgező, az már jó lenne. Éghajlatváltozás szempontból ki tudjuk mondani, hogy a kereskedelem és a nem szabályozott kereskedelemnek a mm, felgyorsítása gyorsítja az éghajlatváltozást is. Mondok is egy példát. Az agrokereskedelemről mezőgazdaságról, az intenzív mezőgazdaságról sokat beszélünk. Az intenzív mezőgazdaságnak hatása van a környezetvédelemre. Még mindig intenzív mezőgazdasági keresked, mezőgazdasági kereskedelmi egyezményeket kötünk. Nem csak a földet tesszük tönkre, hanem a tengereinket is. A biológiai sokszínűség a tengerekben borzasztóan rossz állapotban van, pedig még mindig ennek ellenére intenzív halászati kereskedelmi egyezményeket kötünk. Vagy például Japánnal kapcsolatban Japán nem úgy védi az erdei, erdeit, mint mi. Japán gyakorlatilag az illegális dél származó fakitermelést mossa tisztára, és még mindig kereskedelmi egyezményeket kötünk velük. Ugyanez a helyzet a tisztességtelen munka, a munkavállalók tisztességtelen foglalkoztatásával kapcsolatban. Tisztességtelen munkavállalási formákat támogatunk ebben a logikában, folytatjuk a kereskedelmi tárgyalásainkat. Most akkor a liberalizációt támogatjuk, vagy a protekcionizmust. Az a kérdésem, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények keretében rendelkezéseinkre álló eszközök elegendőek-e ahhoz, hogy bármit is változtassunk, vagy esetleg azok az eszközök, ezek, amelyekkel továbbra is egyenesen megyünk neki a betonfalnak. Köszönöm. Több kérdésem van, is van a mm, biztos asszonyhoz de még mielőtt ezeket feltenném, hallottunk itt a végrehajtásról. A kereskedelem most, manapság nem csak a szabályok kialakításáról szól, hanem a végrehajtásról is. Ön mit gondol arról a jelenleg már megkötött kereskedelmi, áll, kereskedelmi megállapodásokat, illetve most kötendőket mennyire lehet végrehajtani? Ami az Európai Uniós kereskedelmi egyezményeket illeti, ezek végrehajthatóak kereskedelmi szempontból, munkavállalási, illetve környezetvédelmi szempontból viszont nem, csak akkor, hogyha az erkocsi személyinket becsukjuk. Viszont egy oldalon ezeket meg lehet valósítani, itt a munkavállalók jogaira gondolok, vannak politikai záradéknak nevezett záradékok, ezek azonban emberi jogi záradékok, ezek nem politikai záradékok. Tehát számos végrehajtási lehetőség van. Persze nem kell, ne, ne felejtsük el, hogy százával vannak kereskedelmi egyezmények, és ezekből hány jogvitát folytatnak le kereskedelmi egyezmény keretében, Hát, hogyha a korai nafta eseteket nem számítjuk, akkor mondjuk kettő ilyen volt összesen. Tehát ez nem jelenti azt, hogy ezek az egyezmények semmit nem jelentenek, sőt, én azt mondanám kereskedelmel foglalkozó jogászként, hogy ezek elképesztően fontosak, de ez az én nézőpontom. A vto belül a végrehajtás természetesen valódi lehetőségként van jelen, és a szabadkereskedelmi egyezmények keretében erre van is lehetőség. Általánosságban, hogyha így nagyon gyorsan ránézünk erre az utolsó felszólaló által feltett kérdésekre, illetve a korábban, korábban felszólalt hozzászólók kérdéseire, szerintem különbséget kell tennünk. Előfordulhat, hogy használunk egy kereskedelmi egyezményt, méghozzá az a célra, hogy lecsapjunk más országokra, hogyha azok nem felelnek meg a mi elvárásainknak a kereskedelem témáján. És akkor jönnek a szankciók, az ex ante feltételek, stb. Na de ezt a büntetést termékek ellen alkalmazzuk, olyan termékek ellen, melyeket, melyek lehet, hogy nekünk nem is jók. Tehát ezek a régi, régi módi szankciók. Ezzel szemben, hogyha mondjuk a piachoz a piacot csak olyan termékek és szolgáltatások előtt nyitjuk meg, amelyeket szeretünk, az már a fenntartható fejlesztés felé vezet minket. Vagyis itt szabályozási támogatásokkal lépünk fel. Ez, ez is egy jó, ez egy jó mód lehet ez a két különböző eszköz rá tudja bírni az, az országokat arra, hogy a szociális normáknak feleljenek meg azoknak a normáknak, amelyek elképesztően eltérőek lehetnek egyik, egyik partnerről a másikra. Szerintem fontos, hogy ezeket legalább fogalmilag így ne keverjük össze. Nagyon köszönöm remélem, hogy lesz majd lehetősége arra, hogy a diákok is kérdezhessenek. Gyakran jövök, és a kérdések mindig ugyanazok, úgyhogy remélem, hogy most a fiatalok is szót fognak kapni. Ami az epákat életi, nem azt kérjük az országoktól, hogy ugyanúgy nyíljanak meg, mint ahogy mi megnyílunk feléjük, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a, fent, a fejlesztésre. Szeretnénk segíteni ezeket az országokat abban, hogy megerősítsék a gazdaságukat, hogy több termékkel legyenek jelenek, legyenek jelen, hogy legyen élelmiszerbiztonsági hatóságok. Tehát ez egy ilyen folyamat, amely javában zajlik most is, főleg Afrikában, regionális integráció, azzal a célral, hogy az epáink mérföldkövet jelenthessenek Afrika számára. Tehát itt nincs semmiféle ellentét. Ami a befektetési screeninget illeti, amikor Olaszország támogatta a nyáron a tanácsnak adandó mandátumot, akkor tudtuk, hogy voltak kérdéseik, reméljük, hogy ezeket meg sikerül megválaszolni előre haladottak már ezek a tárgyalások. Lehet, hogy holnap, vagy ha nem is holnap, de akkor nagyon hamar lesz végső háromoldalú egyeztetés. Az a cél, hogy legyen koordináció, információ, cserére szolgáló mechanizmus, de a legutolsó döntést ezt mindig a, taná- mindig a tagállamok hozzák meg. A bizottság, a tanács nem mondhatja azt, hogy mi szeretnénk befektetést, nem ez a tagállamoknak a feladata. A nemzetbiztonság gondolok itt, de itt nem csak egy-két országra, hanem az összes országra vonatkozik ez. Ami a végrehajtást illeti, jó példákat hallhatunk, vannak szankciók, de nem úgy, ahogyan Károszony szeretné, hogy ezt értsük. A tagállamok nem akarnak bizonyos fajta szankciókat. Tudjuk, hogy soha nem használta fel ezeket a szankciókat, nem vagyunk benne biztos, hogy ezek működnek. Úgyhogy egy kicsit szoftabb szankciókat szeretnénk, arra is lehetőség van, próbáljunk arra biztatni az országokat, hogy amikor a környezetvédelem, amikor a munkavédelem, amikor az emberi jogok védelmének témája merül fel, akkor igenis álljanak ki, a tegyék mellett. Azt is elmondhatnám, elmondhatom, hogy ezek jól működnek. Peruban voltam, és ott a civil társadalommal olyan párbeszéd alakult ki, amelyre korábban nem volt példa. Kolumbia, Lúzia nem voltak ilyen ö, együttműködések Na de ezek a kereskedelmi egyezmények működnek valóban, munkahelyeket, befektetést ö, adnak, meg lehet kérdezni Spanyolországot vagy Portugáliát, amely országokat ö, a kereskedelem nagyon segítette abban, hogy a válságból kilábaljanak. Persze nem lehet mindent megoldani ezzel, de nagyban segítségre szolgálhat a kereskedelem. Az is probléma, hogy a bizottságnak korlátozott lehetőségei vannak. De erről beszéltünk már itt a parlamentben is, egyeztettünk a tagállamokkal is arról, hogy még mielőtt új gazdasági válság ütné fel a fejét, hogyan is lehet a képzésre, az inkluzivitásra, a készségekre fókuszálni, ugyanis ezen a, ezeken a pontokon veszítettünk el sok embert, és ezek a politikai valóságok euh, még még rémálomként riogatnak minket. Köszönöm. Most akkor esetleg a hallgatók felé, a diákok felé nézek. Készültek kérdésekkel, úgyhogy várjuk ezeket a kérdéseket. Sellekepen vagyok, és nemzet Lővenben tanulok nemzetközi ö, tanulmányokat. Mástrom asszony azt mondta, hogy a több adalú rendszert meg kell védeni. Na most a WTO mm, belül az Európai Unió fellépett Kína ellen. Ez a mindenki számára előnyös kereskedelem. Mennyire jó válasz, mennyire jól mm, mutatja meg az értékeket, a nemzetközi kereskedelmi rendszer értékeit. Mit tehet az Európai Unió, hogyha a WTO mondjuk a vitarendezési mechanizmusának a keretében a megfelelőséget nem garantálja. Mit lehet ilyenkor tenni, és mennyire bízik abban az Európai Unió, hogy a WTO jól fogja kezelni, főleg Kínával kapcsolatban a nem megfelelés kérdését? Másik kérdés. Jó napot kívánok! Én is az Európai Tanulmányok Intézetétől érkeztem, és az a kérdésem, illetve a kérdésünk. Tudjuk, hogy Mástrom asszony, biztos asszony nagyon felelősséget kér a mandátum alatt a kereskedelmi kérdésekben, és azt is tudjuk, hogy az Egyesült Államok elnöke és a bizottság elnöke egyességre kívánnak jutni. Itt a parlamentnek szólván Mit gondol erre? Kész, készen állunk még akkor is, hogyha kereskedelmi háború indul az, Európa, az Egyesült Államok és az Európai Unió között? Mi történik, hogyha a bizottság nem jól áll majd az Egyesült Államokhoz? Mi történik, hogyha a bizottság vagy a parlament a két ország kapcsolatára különbözőképpen hat ki. A protekcionizmustól vagy a populizmustól próbáljuk magunkat megvédeni, amely esetleg új vám határokat hoz létre. Köszönöm. Köszönöm, szeled az idő, úgyhogy összegyűjtjük a kérdéseket. Még a képviselők is szeretnének kérdezni. Köszönöm. Nagyon köszönöm. A moderátor úr úgy néz ki, hogy a Brexit-tig számolta a perceket, én pedig a KKV-kat vártam már az 50. percnél mondta ki Lucia Santos a KKV szót, és aztán majd a 70 negyedik percnél, de a KKV kétszeri ö, megemlítése igencsak ö, zárójeles megjegyzés volt. Pedig szerintem itt arról kellene beszélnünk, hogy a kkv előtt milyen akadályok vannak. A KKV-k mennyire tudnak, ö, tudják felhasználni a szabadkereskedelmi egyezményeinket a kkv mennyire tudnak hozzáférni ezekhez? Elegendő információval rendelkeznek-e? Van-e nyelvi akadály? Ez egy nagyon egyszerű kérdés, de annál fontosabb. A KKV-kat sújtja a nyelvi nehézségnek a kérdése? Hol van a potenciál, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a szabadkereskedelmi egyezményeinket? Lehet, hogy nem jól gondolom, de szerintem a időn 90%-ában arról beszéltünk, hogy a standardeket, az értékeket hogyan tudjuk exportálni a szabadkereskedelmi egyezmények keretében, de nem kellene esetleg arról beszélni, hogy mondjuk mm, árukat és szolgáltatásokat hogyan lehet exportálni, hiszen a kereskedelmnek szerintem ez a lényege. Hogyha ez nem a vállalatokat, a KKV-kat szolgálja, akkor azok nem tudnak teljesíteni, nem tudnak eredményeket felmutatni, olyan eredményeket, amelyeket elvárnak tőlük. Persze fontos a szociális, fontosak a szociális aspektusok, fontosak a környezetvédelmi vetületek is, Tisztelt biztos asszony nagyon jól mondta, hogy a bizalom visszaszerzése alapvető fontosságú, illetve a globalizáció előnyeinek terjesztése is. Szerintem itt a terjesztésnek abban kell állnia, hogy az Európai Unión belül öm, osztjuk meg öm, a keleti, nyugati KKV-kkal az előnyöket hogyha Portugália egy portugál, vagy egy román, vagy egy finn, vagy egy svéd KKV-val, KKV-val egyeztet, szerintem különböző nézőpontokat fog hallani. Kérdésem nincs, viszont megjegyzésem van. Szerettem volna elmondani ezen a kereskedelem politikai napon, hogy szerintem ez itt nagyon megállja a helyét az intán belül. Yes, Hansen úr, köszönöm szépen, és miután egy kicsit kommentáljuk azt, ami már elhangzott, én is szeretnék kommentálni néhány elhangzott dolgot. Teljes mértékben egyetértek Santos asszonynal, Természetesen elő kell segítenünk a kereskedelmet, de nem a kereskedelem politikának a feladata, hogy minden egyéb létező problémát megoldjon a világon. Ez egy nagyon fontos észrevétel és fontos, hogy a saját értékeinket közvetítsük kifelé az Unióból, például a Japán gazdasági partnerségével, mert korábban mielőtt Japán aláírta volna a megállap, megállapodást, volt ugye az a fejezet tavaly a G7-eknél, hogy a tengerészbe a szennyező anyagokat ne a tengerbe engedjék ki, ugye ez már volt, és már vannak ilyen pozitív eredmények, a jövő évi g is ez szerepelni fog. Ezt fontos megállapítani. És egyébként árnyék tevője vagyok a néppártnak, a Facebookra is feltettem egy posztot, nagyon sok minden történik, de az emberek azt mondják, hogy jó, jó, de hát úgyis csak a nagyvállalatok fognak ebből részesülni. Nyilvánvaló, hogy a nagyvállalatoknak nagyobb a profita, de mégiscsak fontos ez a KKV-knak is de azt mondják, hogy jó, de hát mekkora lesz a gazdasági növekedés ebből a 0,7%-a a GDP-nek, ez nagyon a, a kevésnek tűnhet, de végül is gazdasági növekedést hozunk létre, munkahelyeket teremtünk, és ez eh, mégiscsak fontos szociális eh, fejlődést jelent. Ezt nagyon komolyan figyelembe kell vennünk. És hogy milyen kereskedelmi partnereket keresünk, mert tökéletes partner nincsen, még a másik európai országban mennek, ott is vannak, akik nem tartják be száz százalékig a jogszabályokat, mások más nem tartanak be, tehát tökéletes kereskedelmi partnert keresni szinte értelmetlen és itt a kérdéseket kérdezték, hogy a diákok is kérdezzenek. Az átláthatóság fontos, növekedett az átláthatóság, például a mezőgazdasági tárgyalásokról kapunk információt, de legutóbbi tárgyalások során volt olyan kép, képviselő, aki kérdezte, hogy például a, sem tudja, még egy képviselők sem tudják, hogy hol találhatók meg ezek a dokumentumok. Ez akkor derült ki, amikor egy képviselő kérdezte, hogy jó, de hát a japán EU egyezmény hol van, és mikor lehet azt megtekinteni, és kiderült, hogy megvan, csak ők sem tudják, hogy hol keressék. És még egy utolsó kérdés. Elnézést, nagyon sok dolgot kell egyszerre itten kezelni. Nagyon szépen köszönöm mi valamennyi hozzászólónak. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan vita, aminek nagyon fontos a tartalma, és mindenképpen érdemes volt megtartani. Én a félig teli poharat látok magam előtt, mert szerintem sok mindenben előre léptünk, például kereskedelmi politikában. Sikerült javítani a kereskedelmi megállapodások tartalmait, emberi jogvédelem területén is sikerült előbbre lépnünk, és szerintem két olyan szabály van, amit rendelet, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, például a konfliktusban álló államok esetében, illetve olyan országokkal, ahol halálbüntetést, a kínzásokat alkalmaznak, de még mindig van nagyon sok minden tennivaló. Ez vonatkozik mind a megállapodások tartalmára, mind azok megvalósítására. De én szeretnék egy más perspektívát is megnyitni. Szerintem a kereskedelem politika nagyon fontos eszköz lehet geostratégiai szempontból a politikában mert az Európai Uniónak nem lesz komoly súlya a nemzetközi szintéren, mindaddig, amíg nincs meg a szükséges gazdasági súlyunk, amit vel rendelkeznünk kellene. Ne felejtsük el, hogy Kína 15 év alatt a világ második legnagyobb gazdasági erejeivé vált, tehát jól lehagyott minket, még akkor is, hogyha az Egyesült Államok a világ legerősebb gazdasági hatalma, relatív súlya és és GDP-ben az USA és a Kína közötti különbségek 9% már csak a különbség, és ezért próbálja Trump elnök elérni azt, hogy megint ő legyen az egyetlen nagy, amikor azt mondja, hogy America First, nem arról van szó, hogy America First, hanem azt akarja, hogy Amerika és semmi más, hanem hogy Amerika legyen a legedősebb, ő neki ez a célja. Hogy kereskedelemmel védeni az Egyesült Államok érdekeit, és egy olyan adópolitikát akar alkalmazni, amivel a beruházásokat visszatereli az Egyesült Államokba, és egy befelé fordulás, ezek azok az elemek, amit Trump alkalmaz. Ami nekem hiányzik az Európai Unióban, ból, ez a globális védelmi politika, amivel a geopolitikai stratégi, stratégia helyzetünket tudjuk védeni. Ha nincsen több eszközünk a kereskedelem politikára, bizony, mindig teszünk javaslatokat, hogy legyen több dotálás, dotáció, az önök főigazgatóságánál, mert sok esetben nincs kellő eszközük, és ezért a, késedelmesen hajtják végre a kereskedelmi megállapodásokat. Ez egy fontos dolog, de szerintem a koordinációs stratégiánkat is erősíteni kellene, az infrastruktúra szállítási stratégiánkat, mert ezzel tudjuk elérni azt, hogy világszinten is egy olyan régió leszünk, amely sokkal versenyképesebb lesz, és egy stratégiai pozíciót tudnánk elérni, és ezzel védhetnénk az érdekeinket az unión kívül is. Mi erről a véleménye? Úgy gondolom, hogy a legtöbb kérdést tulajdonképpen nekem célozták, hogy e, ön kérdezte az első kérdést. Természetesen az ember sosem lehet biztos abban, hogy végül is a VTO mit fog dönteni de bármely országot a WTO elé visszük, vagy felvesszük, akkor nagyon komoly jogi vizsgálat alá vetjük. A probléma most a WTO-val az, hogy a a testület egyszerűen haldoklik, és hogyha nem teszünk valamit, akkor még hogyha első szinten sikerül is megnyerni egy ügyet, utána, hogyha nincsen fellebbezési lehetőség, akkor onnantól kész. Tehát most nagyon azért küzdünk, hogy a különböző javaslatokkal elérjük, és si- sikerüljön megőrizni a VTO-t, illetve a fellebbezési lehetőségeket. A másik, hogy nincsenek kellően modern szabályok a WTO-ban. Nagyon sok dolog, amivel Kínát vállal, vádoljuk, azok tulajdonképpen azokra nincsenek is szabályok a WTO-ban az új technológiák és egyébek Ezért kezdtük el Japánnal és az Egyesült Államokkal megfogalmazni ezeket, hogy konkrét jogi szövegeket tudjunk majd a ö, tagok elé ö, tárni. Természetesen Kínának is van ezzel kapcsolatban felelőssége. A WTO rendkívül régi módi szervezetté vált, és aztán felvető kérdés, hogyha az Egyesült Államok nagy tarifákat vetnek ki. Reméljük, hogy ezt nem fogja tenni, mert ez igazságtalan lenne, de nyilvánvalóan mi is ellen lépéseket tennénk. Ezt nem szeretnénk, mert ez eszkalálná a konfliktust, de azt nem lehet mondani, hogy a mi exportunk az biztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államok számára. Ráadásul VTO szabályoknak megfelelünk, nem akarunk ennél többet, hanem a tagállamok teljes egyetértésével és a parlamentek. Ami az e- KKV-kat illeti Winkler úr, teljesen mértékben egyetértek önnel. Ezt én elmondtam, csak ezek sosem kapnak eh, kellő figyelmet. Sokkal többet kellene tennünk. Vannak külön fejezet ezzel, vannak kapcsolati pontjaink minden egyes országban, KKV kamarák, képviseletek és egyebek az egészen kicsi KKV-kra is megpróbáltuk különböző barátságos weboldalakat alkalmazni, de olyan sok kis KKV van, több millió, hogy mindegyikhez eljutni, főként a tagállamoknak kellene terjesztenie az ismereteket, hogy megismerjék, hogy mit kell ahhoz teljesíteni, hogy külföldön tudjanak végül is üzletelni. De abban teljesen igaza van, hogy sokkal többet kellene tennünk e tekintetben. Mi pedig a az önkérdését illeti, ami egyben javaslatot is tartalmaz. Hát a bizottságnak tényleg az a fő célja, hogy egy sokkal koherensebb kereskedelmi energia környezetvédelmi stratégiát ér, hozunk létre a tagállamokban. Vannak stratégiai partnereink, és fokkal, sokkal átfogóbb stratégiára lenne szükség, és hosszabb távú kapcsolatokra, nem csak konkrétan egy-egy fejlődési kérdésben vagy valamiben, hanem, és ezen még dolgozni kell, és nagyon sokat dolgozunk is a kollégáimmal azért, hogy jobb eredményeket érjünk el. Talán még egy dolgot hozzátennék. Igen, támogatjuk a különböző intézkedéseket, a kartelek elleni a VTO-s intézkedéseket és a, a piaci fejleményeket is nyomon követjük. Teljesen világos, hogy európaiként nekünk világosan kell ö, állást foglalnunk az USA-val szemben. Ö, Mexikó, Kanada, eset egy picit más, és az America First-re a válasz Európa egységben, United Europe. Én is szerettem volna egy dolgot hozzátenni és válaszolni szeretnék valamire, amit a biztos asszony mondott, a korlátozott eszközök. Valamennyien nagyon korlátozott eszközökkel dolgozunk és működünk. Egy nagyon viszonylag egyszerű dolog javítani a monitorizást és a megalapodások végrehajtását, hogy az érintettekkel együtt működtessük a mechanizmusokat, hogy az információkat továbbadjuk ez mindjárt levesz egy kis terhet a vállunkról, mert a kérdéseket közvetlenül hozzák az érintettek. Másik dolog a szankciókat illetően, a szankciókról is mindig beszélünk, három, három éve beszélünk erről, hogy vannak szankciók, de senki nem használja. Amikor a TTIP-et tárgyaltuk, akkor is volt egy tárgyalónk, aki azt mondta, tárgyaló felénk, amikor felvettük a kérdést, hogy az Egyesült Államok rendszere és a szankciók, amik náluk vannak, például a munkaügyi területen, és azt mondta, hogy ha nincsen szankció, akkor kivenné komolyan az intézkedéseket. Nem feltétlenül kell azonnal alkalmazni a szankciót, de legyen ott. Ez egy mechanizmus végül is, amelyik a partnert arra kényszeríti, hogy komolyabban dolgo, gondolja végig a dolgokat, mert van a potenciális szankció. Ezt mondta. És amikor ugye a pohár félig tele vagy félig üres, én azt mondtam, hogy az én poharam is félig tele, tele van, Nyilvánvaló, a kereskedelem nem tud minden problémát megoldani, de nem szabad azt sem elfelejtenünk, hogy ott van a 2030-as ENSZ agenda is, ami mindenkinek nagyon fontos, amíg a kereskedelmi partnereinknek is, független attól, hogy fejlett, fejlődő országok vagy közepesen fejlettek. Tehát amikor tárgyalunk, akkor nem szabad megfeledkeznünk erről, és szem előtt kell tartanunk, hogy az a kereskedelem, amit mi szeretnénk, az egy tisztességes szabályokon alapuló és a másik felet tiszteletben tartó kereskedelem környezetvédelmi munkaügyi jogokat, emberi jogokat figye- tisztelő kereskedelem. És ez az, ami segíti ezen jogoknak a fejlődését is. Csak egy másik kérdést vetnék fel a munkaerővel, munkajoggal. A múltban a, az Egyesült Államok sokkal tovább ment, mint az ex-ante kondicionalitás bizonyos kérdésekben, tehát a hozzáadott érték is felvetődött. Egyetér ezzel, vagy nem, és ha nem, akkor miért nem? Hát szerintem ez a millió dolláros kérdés, hogyha bárki pontosan értené azt, hogy az Egyesült Államok mit javasol. Beszéltünk amerikai kollégáinkkal, szakszervezetekkel is, kérdeztük, hogy mondjátok már meg, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, és mire gondoltak ezzel a követelményekkel, hogy egy bizonyos százaléka a termelt a termelésnek bizonyos összeget kell, hogy keressen óránként, tehát egy bizonyos órabérrel dolgozónak kell előállítania. Mit jelent ez? A termékeket ma már nem egyetlen helyen állítják elő, különböző részek a világ különböző részeiről érkeznek, hogyan lehet mindezt kiszámolni például már hogyha bizonyos alkatrészeket az Egyesült Államokba állítanak elő, és aztán Mexikóban szerelik össze, akkor hogy, lesz, hogy lehet ezt kiszámolni, és ez pont, konkrétan mit jelent? Tehát pontosan nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Talán nem egészen ezt a példát venném, de amit látunk az ILO-ban, tehát dolgozunk az Európai Unióval, ahol nincsenek szankciók, Kanadában, az USA-ban vannak a szabadkereskedelmi megállapodásaikban is a munkaerőre vonatkozóan, és a feladat az az, hogy technikai támogatást adjunk, hogy legyünk jele, hogy hosszú távon legyenek és hosszú táv az fontos, mert a, a jogszabályoknak a módosítása is szükséges, a szociális partnerekkel kapacitásépítést kell végezni, KKV-kat, hogyha támogatni akarjuk, és ezeket a célokat elérni. Tehát az nem azt jelenti, hogy nekünk álláspontunk lenne az a kapcsolatban, hogy a szankció jó vagy rossz, van, a, mind a kettőt el tudjuk fogadni. Az a lényeg, hogy ez hosszú távú célok legyenek. Amíg szerettem volna hangsúlyozni, mert fontos, fontos a bizalomépítés, és fontos, hogy mindenkinek tisztességes munkája legyen hosszú távon, és nem csak a kereskedelemben, hanem az egyéb politikán, műszaki együtt, technikai együttműködésen, szociális kirekesztettség felszámolása, az egyenlőtlenségek felszámolása révén is. Hogy visszautaljak, az ILO nagyon gyakran mondja, hogy a, nagyon fontos a monitorozási rendszerünk, hogyha nincs igazi szankció egyes országok, az ország ellen, amelyik megszab, megszegi a szabályokat, általában az van, hogy csak pellengére állítjuk adott esetben azt az államot, amelyik megszabja a szabályokat, de tárgyalunk tovább szervezetként, három oldalúan is, mindenképpen próbálunk az, nem leszállni az adott országról, és ez az, ami hosszú távon működik. Ezt szerettem volna csak így megemlíteni, és ezzel hozzájárulni a panelhoz. Időnként Washingtonban is dolgozom, és amikor a demokraták átvették a hatalmat, akkor is voltak ILO egyezmények is, amelyeket megvizsgáltak. Ha jól tudom, még a rabmunkát is szabályozzák az ILO megállapodásaiban, vagy azoknak megfelelően. Meg tudná -e még egyszer ismételni, kérje a, az a kongresszus nagyon odafigyelt arra, hogy megszegik-e az ILO egyezményeket. valamennyien tudjuk, hogy vannak olyan országok, van olyan leggazdagabb országok sem, mind ratifikálták, a, és az Egyesült Államok az egyik. Kanada is nagyon hosszú idő vett igény, Kanadában is hosszú időt vett igényben, valamikor csak egy kis picike pont ütközik a saját jogszabályokban, és ez bonyolítja a ratifikációs eljárást. Nagyon sok a megyék, a provinciájuk, ezek mind hosszítja, mindegyiket külön meg kell győzniük, ezért nyújtunk technikai segítséget. De egy ország például a szabadkereskedelmi megállapodásaival, egy másik országgal, ha nem kötelező az egyik ország maga számára nem tekint valamit kötelezőnek a másiktól megköveteli, akkor ez a bizalmat is aláássa, és nincs meg a kölcsönösség. Azt látjuk az ILO-nak a kutatásaiban, hogy nem ö, szabad túl nagy ö, nyomást helyezni a fejlődő országokra, de általában ez a fe, gyengében fejlett országok igenis nyernek a kereskedelemből általában, nagyobb termelékenységet tudnak e teljesíteni, és a lakosság nagyobb része is megjelenik a munkaerőpiacon, nők, férfiak egyaránt. De több még, még a teendő, ezt a kutatást is tovább kell finomítani és végezni. Hát ezt tudom ehhez hozzáadni. Well, just on the $16 an hour. A 60 dollár per nap szabály, ami nem tudom, működik-e, de a terv az az, hogy igen, mi szerint az USMC alapján, az új NAFTA alapján kapott preferenciák, akkor kapja meg egy állam, hogy a 16 dollárt kap a, munkavállal, a munkás óránként, órabérként. Hát ez nem igen passzol a Trade for, for All stratégiához. Hát végig is az export, a, a normák exportjáról van szó. Valaki egy másik országgal elfogadhatja a saját szabályozói kereteit, sztenderdjeit, és a végén aztán már a, a, a, a, a bérz normát is elfogadtatják. Régi gond ez a kereskedelmi háborúkban. Tehát először a saját értékeit próbálja a mások erőltetni, ez először a társadalmi rendszerrel kezdődik. Nem az a kérdés, hogy a vállalatok hogy fognak ezzel megbirkózni, hanem egyszerűen az a cél, hogy a versenytársainknak az életét drágábbá tegyük. Trump ö, nem nagyon rejtegeti ezt. Ilyeszkedteni, ha Amerikát nagyjá akarjuk tenni megint érdekes gondolat. Hozzátéve ehhez azt, amit, amiről Rita is beszélt, amikor fejlődő országban utazók és az EU-ba vonatkozó exportokról kérdezek, nem nagyon panaszkodnak a, a növény- és állategészségügyi akadályok miatt. A Maliban a bambala nyelven beszélő helyiek egy szót tudtak, ami nem a helyi nyelven volt, az aflatoxin mert az EU e aflatoxin normáit tönkretették a egyetlen termékük exportját. Tehát az EU fejlesztés politikai céljai és saját fogyasztóvédelmi és élelmiszer normái között meg kell találni az egyensúlyt, mert a kettő mutat egymásnak. Meg kell találni ezt valahol, és szerintem a többi ország esetében is érvényes. Igen, bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Én mást mondanék. Olyasmit, ami nagyon illeszkedik a normák, a standardek kérdéséhez. Emlékeztetnék arra, hogy a fenntarthatóság három lábon áll. És a nemzetközi közösség 2015-ben azt vitatta meg, hogy mikor a nemzetközi fenntartósági célokban megállapodtak, hogy nem nincs értelme egy pillért vizsgálni csak, hiszen nem lehet csak gazdasági, vagy társadalmi, vagy környezetvédelmi témákat vizsgálni, mert koherens szakpolitikákat kell mindegyik figyelmben vételével létrehozni. Fontos emlékezni arra, hogy a rendszer csak akkor működik, ha mind a három pillért egyszerre vizsgáljuk. Erről gyakran megfeledkezünk. Ma sem lehet azt mondani már, hogy valaki túlterheljük a kereskedelmet szociális és környezetvédelmi terhekkel. Nem lehet, mert a három egyben van, együtt kell őket vizsgálni. És ez nem azt jelenti, hogy csak a szociális részét nézzük, vagy csak a gazdaságét, hanem a hármat kombinálva kell együtt látnunk. És a standardek kérdése, hát nagyon nehéz sok országnak megfelelni ezeknek a standardeknek, ezért van az, hogy a, sokat kell még dolgoznunk ezen a területen, de másrészt, hogy Lira van Bowen az előbb elmondotta, a standardek kidolgozása a fejlődő országokban sokszor javít a helyzeten, náluk is. Náluk is szükség van közlekedelmi standardekre, és ők is meg kell fogyasztóikat, nem csak miattunk kell ezt tegyék. Tehát sok esetben azért, ha nincsenek standardek, a saját társadalmuk látja annak kárát. Tehát aztán a fejlődő országokban gyakran elhangzik az az érv, amit most is hallottunk, ám az is gyakori, hogy a fejlődő országok exportőrei azzal kell szembenézzenek, hogy ami a nagy szupermarket láncok sztenderdjeivel kell, hogy megbirkózzanak. Tehát nem... Tehát amikor egy beszállítóként szerződnek velük, akkor eh, nagyon sokféle standard kell betartsanak. Ő, tehát könnyebb volna a helyzetük, hogyha az államok tudnák erős sztenderdjeiket meghatározni és betartani. Saját érdekük volna a fejlődő országoknak. És ez nagyon olyan terület, ahol az iparosodott országok hát szinte kötelezően kéne ö, támogassák a, ezeket az országokat. Biztos asszony, milyen menetrendet látunk az EU FDA, mikor kötelező a 13 eurós órabérre a feleket? De komolyabb fordítva a szót, nem csak a kereskedelmi megállapodásokról van szó, hanem az EU-val való kereskedés ára, a GDPR-t is beleértve, vajon nem jelentenek-e nagyon nagy terheket? Miközben már a, a világ többi részre való hatásait nem is értékeltük. Igen. Tehát azt nem írhatjuk elő a kereskedő megállapodásokban, hogy hány eurót keresen, órabért keresen a munkavállaló a másik országban, de a termékelőlátásokor én Maliban éppen nem jártam, de nagyon sok afrikai országban úgy ezeket a panaszokat hallottam. És ez végül az SPS jogszabályokra, vagy szabályokra ö, szorítkozik, amely fogyasztóvédelmi szabályokon áll. Tehát és semmi, ahogy ön is mondta, nagyon sokat ruházunk be abba, hogy segítjük az államokat abban, hogy saját élelmiszerbiztonsági ügynökségék és egyéb szervezeteiket felállítsák, mert nem csak a velünk való kereskedésüket teszi könnyebbé, hanem más államokkal is, meg a saját társadalmokat segíti. Igaz, hogy az Európai Unió nagyon nagy kereskedelmi partner, nagyon sok standard mi határozunk meg, standardet. A legtöbbjük persze nemzetközi standard, de és nagyon sok jogszabályt is mi hozunk, mi határozunk meg. A GDPR-nak nem az eredetleg a célja, hogy kereskedelem politikai eszköz legyen, de ez logikus következménye a dolgoknak. Igen, voltak bizonyos panaszok, ám más államok is igyekeznek saját adatvédelmi szabályokat felállítani, mert megkötelik az egyensúlyt. A személyes adatok védelme is mentén, és a legutóbbi botrányok erre felhívták a figyelmet. Japán is a saját adatvédelmi szabályai dolgozik ki, más államok is. Ez egy hatás. Ha a kereskedelem annyira inkluzív, ahogy ma szeretnénk, akkor bizony nagyon sok szabályunk, amelyet eleve nem is kereskedelem politikára írtunk, bizony hatással lesz erre is. Hogyha lehet, hogy a 16 eurós órabér lesz a, a korlát, végül is az utolsó határ, ezt nem látjuk most még. Az adattak kapcsán sok ellenmondás volt tapasztalat a bizottságban, és vannak olyan érvek, mert a digitrade gyakran hallunk, hogy jobb lenne, hogyha explicitebb szabályokat írnánk, például az adatforgalomra a kereskedelmi megállapodásokban. Az amerikaiak ezt teszik, csak a tudatos döntés alaptárgya lehet, hogy milyen adatrendszert exportálnak, és az Európai Uniós fta ekben levő záradék tervezet és tükrözni ezt. Például a TPP-ben megfelelő, vagy a USMCA-ben megjelenőnek megfelelő. Ön szerint ez módosul majd? Egyetértek a gondolattal, de nagyon sok stakeholder, nagyon sok területen megköti ezt a kompromisszumot, és közvet, tetten, ennek hatása lesz a kereskedelemre is. Igen, de ez a jövőben feltétlenül téma lesz. Hadd kérdezem meg a, a vállalatok véleményét mindenről. Mert a vállalatok ugye ösztönszerűen nagyon szeretik a szabályozást. Ám nagyon sok vállalatot hallottam, hogy ha megfelel valaki az EU szabályoknak, akkor többé-kevésbé a világ szertérvényes szabályok összességének is megfelel. És ez fajta versenyelőnyt is jelenthet globálisan. Tehát, tehát a vállalatok sokszor nem lobbiznak olyan keményen a kereskedelmi egyezményekben az ilyen szabályok ellen ennél fogva. Hát a deregul deregulációs ö, tervünk nincsen, hanem egy jobb szabályozási menetrendünk van, vagy tervezetünk, és az bizony más, mert ugye visszatérek nem csak a mennyiség, hanem a minőség is számít. Ugyanez igaz a kereskedelmi megállapodásokra is, meg általában a szabályozásra. Az a lényeg, hogy eredményesek, hatékonyak legyenek. A szabályok fontosak, feltéve, hogyha céljaikat teljesítik, és ebben teljesen egyetértek, hogy olyan társadalomban élünk, ahol magasak ugyan a standardek szociális, környezetvédelmi, fogyasztóvédelmi sztenderdek magasak, az európai vállalatok igazodnak ezekhez a sztenderdekhez továbbra is, és létrehozzák azokat a szükséges technológiákat, amelyek révén ezen feltételek teljesülhetnek például a klímaváltozás elleni harcban, vagy annak hatásait enyhítve, nagyon sok teendő van, és ez nagyon sok esetben a vállalatok közösségéből jön, beleért a technológiát is. Úgyhogy dolgozunk ezen, de olyan szabályokat akarunk, amelyeket nem, nem korlátozzák az innovációt. Ez a vállalatok számára talán a kulcsfontosságú követelés. A fő kérdés, vajon a szabályok segítenek? Segítik a fogyasztókat, az állampolgárokat? Vagy ennek alapján tudunk külföldön jobban versenyezni? nem üres sem a dolgozóknak, sem a fogyasztóknak, hogyha a saját értékeink és saját vállalataink támogatása helyett az innovációt korlátozzuk, és a versenyképességüket ássuk alá. Végsősoron tehát az adatok körében, kereskedelmi megállapodásokban még messze vagyunk az ideális forgatókönyvtől, mindenképpen szükség van itt arra, anélkül, hogy megkérdéveznénk a GDPR-t. Mert ez fontos, a magánszféra védelme fontos, ám egyre inkább azt látjuk, hogy a cyber támadások egyre inkább fenyegetnek bennünket, a vállalatokat is. Szembe kell néznünk a bűnözéssel minden nap. Ezzel és ezzel foglalkozni kell. Nem csak az adat, az adat biztonság is ide tartozik, a jövőnk az a képességünk, hogy innovatívak lehessünk a jövőben. Ha nem védjük meg az innovációs kapacitásunkat, akkor, akkor végünk van. Köszönöm. Could you state your name? Hello again. Ismételten jó estét kívánok. Mástrom asszonytól szeretnék kérdezni. A kereskedelem, az Európai Unió kereskedelmi kereskedelem védelmi mechanizmusának modernizációja. Az Európai Unió az elmúlt öt évben sokat dolgozott ezen. Most már van két új rendelet is, amelyek a kereskedelem védelmi mechanizmusokat modernizálják. Az Európai Bizottságot van, aki protekcionizmussal vádolja, mivel a jelentős torzulás definíciója hiányzik az első rendeletből. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Ez az egyik. A másik pedig a, a VTO szabályozásra ez hogyan cseng össze. Sok ország, mint például Kína, az, els, az első országok között voltak, amelyekről jelentést készített az Európai Bizottság nem gondolnám, hogy sok ország vádol minket. Én Kínáról hallottam, hogyha többen is vannak, arról én nem értesültem. A modernizációra a nagyobb pontoság, a nagyobb átláthatóság, nagyobb inkluzivitás, nagyobb sebesség miatt volt szükség a tagállamok kérésére. Természetesen a modernizációt együtt a társjogalkotókkal, vagyis a tagállamokkal hoztuk meg. Kína és a WTO területén is ugyanez volt az eljárás. Ugyanezt tudom mondani, mint a kollégájának. Jogszabályokat hozunk, nem csak a kereskedelem területén, hanem máshol is, és mindenhol arra helyezzük a hangsúlyt, hogy ez a nemzetközi jognak megfeleljen. Úgyhogy megfelel a nemzetközi jognak, ha valaki szerint nem, akkor vigyük a VTO elé az ügyet, és lássuk, hogy, lássuk, hogy mit mond a bíróság. De mi bízunk abban, hogy ez megfelel. Nekem is lenne egy kérdésem Kínáról. Vagy volt még kérdés? Ha nem, akkor EU és Kína kapcsolatára szeretnék rákérdezni. Az Európai Unió szerintem hídként próbált működni um, az USA és Kína között. Ez egy háromoldalú egyeztetésnek a kezdete um, Japán és USA támogatására. Hogyan lehet um, pufferzónaként működni úgy, hogy uh, a kapcsolatok uh, megmaradnak olyan jónak, mint amilyenek jól tudom, itt Japántól érkezett a, az kezdeményezés ötlete. Hogyan lehet párhuzamosan fenntartani ezeket a kapcsolatokat? Nem akarunk választani az Egyesült Államok és Kína között. Nem erről van szó, milyen multilaterális rendszert választjuk. Mindenkivel beszélünk történelmi, politikai másokok miatt. Az Egyesült Államokkal sokkal többenünk a közös, mint Kínával és osztozunk olyan bírálatokban, amelyeket az Egyesült Államok fogalmazott meg Kínával kapcsolatban. De szerintünk mindezt a multilaterális rendszeren belül kell megoldani. Hogyha valahogyan hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy ez a két ország leüljön a asztalhoz, akkor ez az már jó. Persze nincsenek illúzióim, nem kergetek hiúábrándokat. Jelenleg nem igazán beszél egymással ez a két ország, de ez lenne a legjobb, hogyha leülnének a tárgyalóasztalhoz, és beszélnének ugyanazokról a témákról. Ami minket illet, nekünk mindkét országgal vannak kapcsolataink, ezek mások és mások, de továbbra is WTO elé visszük az országokat, hogyha szerintünk arra van szükség, és továbbra is együtt dolgozunk velük, hogyha szerintünk van a WTO-n belül hova előrelépni. Nem kergetünk ábrándokat, nem gondoljuk azt, hogy mi leszünk itt a nagy közvetítő, de hogyha sikerül őket leültetni egy, egy, egy asztalhoz, az már fantasztikus, de ez biztos, hogy nem holnap lesz. Köszönöm. Ezzel pedig le is zárjuk a panelt, és átadnám az elnök úrnak a szót, aki le fogja zárni a mai napot. Nagyon szépen köszönöm. Persze nincs teljesen tele ez a pohár. Még többet kell dolgoznunk ezen mandátum után is. Hallottam már egy ötletet, méghozzá legyünk koherensek. Használjuk ki a többi eszközt amelyet mi, mint közösség hoztunk létre. Emberi jogok és biznisz, ezt még az ENSZ-ből hozzuk, klímavédelmi egyezmény, fenntartható fejlesztési célok, a Global Adjustment Fund. Szerintünk, szerintem a jövőt majd mindenki számára előnyös, koherens kereskedelemnek kell hívni. Ez így hatékonyabb. Szerintem nagyon jó volt ez a mai nap, nagyon jó volt az eszmecsere. Nem unalmas előadásokat hallottunk. Szeretnék először is köszönetet mondani mindkét egyetemről érkezett diákoknak. Remélem, hogy ez önöknek is érdekes volt. Szeretnék a panelistáknak is köszönetet mondani, természetesen külön a moderátornak, illetve a biztos asszonynak. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm mindenkinek. És holnap kilenckor találkozunk a szakbizottsági tagokkal, a többieknek pedig jó napot, jó estét kívánok, és jó hetet!